Mirek Topolánek, a Cseh Köztársaság miniszterelnöke, sok szeretettel köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben. Darf auch sehr herzlich begrüßen den Präsidenten. Emellett sok szeretettel köszöntöm Barózó urat, az Európai Bizottság elnökét is. Kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy az elnökség feladatainak vállalása nagy kihívás. Tudom a miniszterelnökről, hogy nagyon is közelről érinti az őt, hogy a kommunizmus alatt szerzett tapasztalatai után most beszámolhat nekünk arról, hogy mit tervez a cseh elnökség alatt, és hogyan kívánja képviselni az Európai Uniót ebben a fél évben. A második ország, Csehország, a 2004-ben csatlakozott új tagállamok közül, amely az elnökségi feladatokat el fogja látni Szlovénia után. A cseh elnökség a támogatásunkat élvezheti. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen nehéz időkben sikeres elnökséget zárjon a cseh köztársaság. Úgyhogy kérem is önt arra, hogy az Európai Parlament előtt tartsa meg a bemutatkozó beszédét, és még egyszer sok szeretettel köszöntjük az Európai Parlamentben. Tisztelt eh, képviselők, elnök úr, bizottsági elnök úr, A mai napon első alkalommal kerül arra sor, hogy az Európai Tanács elnökeként jelenek meg önök előtt. Franciaországtól vettük át az elnökségi feladatok ellátását, és ez szerintem nagyon szimbolikus jelentőségű. Franciaország fontos szerepet játszott a cseh állam születésében. A francia udvarban nőtt föl legnagyobb királyunk, negyedik Károly és ő volt az, aki a Károly Egyetemet megalapította Prágában, a Szorbon, a Párizsi Szorbon mintájára. Franciaországhoz kötődünk a nemzeti vívmányaink megteremtésében és az egyetemes értékek képviseletében. Nem volt egyszerű olyan egyetemet találni Prágában, Csehországban, amely hasonlatos lenne a Szorbonhoz, ugyanúgy nehéz feladat átvenni az elnökséget Franciaországtól. Egyetlen lehetőséget látok arra, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak. Nem véletlenül választottam egy középkori uralkodót, arra, hogy illusztrálja, hogy milyen kötődésünk van Franciaországgal és az európai értékekkel. Negyedik Károly nem engedhette meg magának, hogy csak nemzeti, szűkörű nemzeti értékeket képviseljen, hanem e, egyetemes értékeket kellett képviselnie. Bizonyos értelemben az Európai Unió ezt a középkori egyetemességet viszi tovább, közös erkölcsi kódon e, és e, közös jogalapon alapul. Máshogy is beszélhetünk az Európai Unióról, vannak akik azt mondják, hogy ez nagyon bürokratikus, technokrata és lelketlen. De én azt hiszem, hogy a szabadság, a jog, az e, ideák és szabályok Európája még sokkal fontosabb. Az ország mérete nem számít ilyen esetben, amikor az egyetemes értékeket kell képviselni, hanem az számít, hogy mennyire képes a közös értékeket képviselni. Nem az a feladatunk az elnökség ellátása alatt, hogy, hogy érdekeket képviseljünk, illetve döntéseket hozzunk, hanem az, hogy a vitát moderáljuk és ösztönözzük. Az elkövetkezendő hat hónapban nem a saját személyes véleményemet fogom képviselni, nem ped, és nem a cseh kormány álláspontját, hanem a 27 tagállam álláspontját, ahogy ezt az Európai Tanács is elvárja tőlem. Az Európai Parlament közvetlenül választott parlament nyilván joguk van önöknek ahhoz, hogy bármilyen kérdést feltegyenek nekem az elnökséggel kapcsolatban, és szívesen megválaszolom ezeket. A saját véleményemet is elmondom, illetve a cseh véleményt is megosztom önökkel. De nem gondolom, hogy ez a legfontosabb. Az Európai Tanács az, amely a nemzeti érdekek arénája, és közös alapot kell találnunk a kompromisszumhoz. Ezt fogom folyamatosan képviselni. A a csehek általában mm, elégedetlenkedni szoktak, e, általában morognak, és e, vannak olyanok, akik félnek tőlünk, e, emlékezzünk vissza, ugye a husziták nemzete vagyunk, én azonban nem értek egyet ezzel a kritikával. Az első elnökünkhöz hasonlóan, eh, Masaryk elnök úrhoz hasonlóan meg vagyok győződve arról, hogy a cseh eh, kérdés tulajdonképpen európai kérdés, ez mindig az európai kontextusban nyer értelmet eh, más országokkal összefüggésben. Ahogy Masaryk is írta a könyvében száz évvel ezelőtt, amelynek címe az volt, hogy a cseh kérdés, a nemzeti irodalom és a nyelv akkor virágzott fel Csehországban, amikor az összes európai nemzetben is megtörtént. És ez nem izolált, elszigetelt fejlődés volt, hanem teljesen beleillett az európai trendbe, az európai kontextusba. Azt hiszem, hogy ez ma is érvényes. Európa új arcot vesz fel, és ez az új arc, amelyben a hagyományos európai értékek visszatükröződnek, ez bátran tekint a jövőben is. És megfelel ez a mottónknak, a sok, egység a sokszínűségben. A 19. századhoz hasonlóan, a 19. században a ugyanúgy, mint most, a csehek kis nemzetként, új tagként szálltak be az európai arénába. Az elkövetkezendő hat hónapban bebizonyíthatjuk, hogy a cseh elnökség képes ellátni a feladatokat. Nagyon fontos időszak vár ránk. Öt éve került sor az Európai Unió legnagyobb bővítésére. 2004-ben ez szimbolikus értékű volt, és az európai integráció kulminálódott ebben a lépésben. Húsz éve omlott le a vasfüggöny, és ez tette lehetővé, hogy az, a korábbi szovjet blokkhoz tartozó államok és a szabadságot és a demokráciát válasszák. 2009-ben a 30. évfordulóját ünnepeljük a közvetlen választásoknak az Európai Parlamentben. Az Európai Uniós intézmények háromszögében a parlament az, amely a, amely nek valódi közvetlen politikai legitimációja van, közvetlenül választott eh, intézmény. A demokrácia deficitet eh, folyamatosan csökkenteni kell. Végül pedig ebben az évben ünnepeljük a NATO megalapításának 60. évfordulóját. Ez a legfontosabb eh, transatlanti védelmi szövetség. Az, a transatlanti kötődések a biztonság területén egyértelműek, és ezek visszatükrözik az európai civilizáció értékeit és ezeknek érvényességét az óceán mindkét oldalán. 2009-ben tehát nagyon fontos ünnepek várnak ránk, de nagyon nehéz kihívások is. Az Európai Unió nemzetközi szerepét folyamatosan folyamatosan próbára teszik különböző konfliktusok, legyen szó Grúziáról, középkeletről, az energiabiztonságról. Ez megint csak egy égető kérdés. Ugyanúgy, ahogy a francia elnökség alatt sor került erre, eh, mi is szembe kell, hogy nézzünk eh, ezekkel a kérdésekkel, és még további meglepetések várhatnak ránk. Az Európai Uniós elnökség hosszú távú eh, napi rendjét nem tudjuk mi egyedül befolyásolni. Azonban a prioritások megválasztásában fontos szerepet játszhatunk, és ezért vagyok most itt, hogy ezeket a prioritásokat bemutassam. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy ne csak a cseh eh, véleményt tükrözzük vissza ezekkel a prioritásokkal, hanem az Európai Unió fejlődésének folyamatosságát és más tagállamok érdekeit is. Megpróbálunk eh, kevésbé konfrontációra, sokkal inkább a konszenzusra, kompromisszum keres, keresésre alapozni. Azt gondolom, hogy mindenki talál ezek között a prioritások között olyat, amely mellett szintén ki tud állni. Ezzel egy időben minden tagállamhoz hasonlóan a cseh köztársaság számára is az elnökség lehetőséget nyújt arra, hogy olyan területekre eh, hívjuk fel a figyelmet, amelyekben eh, hozzáadott értéket tudunk képviselni Európában. Melyek ezek? A mi országunk függ a földgáz importjától és a kőolaj importjától, és korábban a keleti blokkhoz tartoztunk, úgyhogy eh, ezen háttérből világosan tudjuk mi is, és megértjük, hogy az energiabiztonság mit jelent nem csak a gazdasági jólétünk szempontjából, hanem a szabad és független külpolitika szempontjából is. Új tagállam vagyunk, és megtapasztaltuk a diktatúrát, és emiatt is nagyra értékeljük tagságunkat ebben a közösségben és tudjuk azt is, hogy erkölcsi kötele, kötelességünk erősíteni az együttműködést olyanokkal, akik kívül maradtak az Európai Unió ajtaján. A francia eh, elnökség a mediterrán térséggel eh, fűzte, fűzte szorosabbra kapcsolatot, mi a keleti partnerségen dolgozunk. A harmadik dolog, amit szeretnék említeni, ez a eh, bank ágazatnak a válságával való szembenézés. 1990-es években a mi bankágazatunk nagy válság elé nézett, és ebből mi ö, ö, leszűrtünk tanulságokat, és tapasztalatot nyertünk. A mi prioritásaink az Európai Unió fejlődésének is megfelelnek. Nyilván tudják, hogy az elnökségünk mottoja Európa határok nélkül. És ehhez hozzá szeretnék tenni egy alcímet is, a szabályok Európája. Ez azt mutatja, hogy, a man- hogy manapság nagy politikai és gazdasági gondokkal küzdünk, és új és megfelelő vízióra van szükség. Azt gondoljuk, hogy a gazdasági e, kulturális és emberi erőforrásunkból a legtöbbet kell kihozni, és a legnagyobb előnyt kell kovácsolni, csak így tudunk e, ezeken a nehéz helyzeteken, ezen a nehéz helyzeten e, túl lenni. Emellett szeretném említeni az Európai Unióban a négy szabadságot és a negyedik szabadság megfelelő megvalósulását is. Sajnos még mindig szükségtelenül sok administratív teher, terhet viselnek a vállalkozások. Európa határok nélkül, ez a mottonk tehát, de ehhez szabályokra van szükség. A belső határok eh, lebontása egy kéz a kézben kell, hogy járjon az eh, illegális tevékenységek elleni eh, harccal és az európaiak biztonságának és érdekeinek védelmé, védelmével. A komparatív előnyeinket ki kell használni. A cseh köztársaság megpróbál három fő célkitűzésnek megfelelni a cseh elnökség alatt. Ez a három cse, E, ami angolul működik, magyarul sajnos nem. Az első cél a gazdaság, a harmadik, második az energia, a harmadik pedig az Európai Unió a világban. E, egy kicsit, hogyha e, tovább megyünk ebben a gondolatmenetben, azt is mondhatjuk, hogy e, a három E-ből két G lehet, gáz és gáza. Természetesen még folytathatnám a beszédemet az egyéni prioritásainkkal kapcsolatban, de hadd mondjam el, hogy hogy milyen eredményeket értünk el eddig. Január 14-e van. Két hétig vezettük már az Európai Uniót, és sikerült megoldani egy nagyon fontos problémát az orosz gázzal kapcsolatban. És közvetítettünk a két fél között. Emellett az Európai Unió delegációját vezettük a közép-keleti konfliktussal kapcsolatban. <clears throat> Mindez mindenre akkor került sor, amikor nagyon nehéz helyzetben voltunk éppen belpolitikailag. A kormányátalakítás, kormányátalakítás van mögöttünk, az ellenzék támadott bennünket elég agresszív módon, és próbálták megtorpedozni a cseh elnökség munkáját. Az ország külpolitikai elkötelezettségét és feladatvállalását próbálták kihasználni arra, hogy a belpolitikában pontokat gyűjtsenek. Osztom most pedig részletesen szeretném ismertetni a különböző célok megvalósítását. A cseh elnökség különösen nagy hangsúlyt fog helyezni a G20-as csúcs nyilatkozatainak, konklúzióinak megvalósítására. A siker főfeltétele a konklúzióknak megfelelően, hogy megelőzzük a túlzott szabályozást, illetve elkerüljük a protekcionizmust, vagyis az EU elsődleges joga szerint működjünk, a már meghozott szabályokat alkalmazzuk. Joseph Dole barátom az EPP részéről segíthet ebben szavaival. Ő azt mondta, a jelenlegi gazdasági válság nem a kapitalizmus veresége, hanem politikai hibák eredménye, illetve a pénzpiacok felügyeleti szabályainak hiánya miatt alakult ki. Prioritást képez a különböző irányelvek felülvizsgálata a befektetési társaságok és pénzintézetek tőke előírásainak vonatkozásában az euróban megvalósított kifizetések szabályozását is át fogja tekinteni az elnökség. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy alaposan elemezzük, hogy milyen opciókat nyújt a jelenlegi szabályozás, és a jelenlegi szabályozás 100%-ban alkalmazni is kell. Csak egy gazdaságilag erős és befolyásos EU tudja megoldani a globális politikai, biztonsági, kereskedelmi és környezetvédelmi kérdéseket. Ezért az elnökségnek az európai gazdaságérénkítő csomag irányában nagyon aktívan kell fellépnie. A Lisszaboni stratégiát fogjuk itt hangsúlyozni, illetve nagyon fontos a köz közép és hosszú távú strukturális reform. Fontos a közös agrárpolitika reformja. Egyenlő alapon kell, hogy ez megvalósuljon a tagállamok között fontos lesz az a vita, ami a 2013 utáni közös agrárpolitika kialakítására irányul. Hosszú távon a további válságok hatásainak megelőzésére a versenyképességet kell erősíteni. Mint említettem, Arról szól ez, hogy a négy szabadságjog mennyiben érvényesül, és egy ötödik szabadságot is hozzátennék, a tudás szabad mozgását. Nagyon fontos tényező a versenyképesség javításában a szabályozás minőségének javítása, a szabályozási teher csökkentése, hogy könnyebb legyen vállalkozni, és a cseh köztársaság ebben fontos szerepet akar játszani. Lásd a 2008. május 8-i prágai nyilatkozatot. A külkereskedelemben az elnökség a WTO eh, viták felújítására koncentrál, az új tárgyalásokra. Nagy eh, jelentőséget tulajdonítunk a eh, dohai fejlesztési napirend kiteljesítésének. Nagyon fontos az átlátható liberalizáció a sokoldalú kereskedelemben és a tárgyalások intenzitását szeretnénk emelni. Természetesen nem szabad megfeledkezni az oktatásba, kutatásba, fejlesztésbe, innovációba való beruházásról, befektetésről, illetve a szabályozói környezet javításáról, itt szeretném a szociáldemokrata frakcióvezetőjét idézni. Európa nem tud sikeresen versenyképes lenni a világ többi régiójával, ahol alacsonyak a bérek és a szociális normák, csak a technológiai innovációk, a magasabb munka színvonal, illetve a tudás, a kompetencia teszi lehetővé, hogy fölébük kerekedjünk. Teljesen egyetértek ezzel. A második betű angolul az energia kezdő betűje, akár csak magyarul. A jelenlegi fejlemények fényében a cseh elnökség mindenképpen folytatja az erőfeszítéseket, hogy biztonságos, versenyképes és fenntartható legyen Európa energetikai területen is. Ami az energiabiztonságot illeti, a második stratégiai e, energia e, e, felülvizsgálatot ki fogjuk teljesíteni, és szeretnénk a minimális nyersolaj és olajszármazék készletekről szóló irányelvet elfogadni. Szeretnénk a készleteket 90-ről 120 napra emelni, illetve az európai energiahálózatokat kiteljesíteni. 2008. novemberben az Európai Bizottság által elfogadott csomag keretében utalnék itt az európai energiahálózatokról szóló zöld könyvre. Természetesen az is nagyon érdekel bennünket, hogy hogyan lehet diversifikálni az ellátást és a szállítást. szállítást. Egyértelmű, hogy a Nabucco földgázvezeték például nagy prioritást kell, hogy élvezzen, illetve új olajvezetékeket is kell építeni, valamint erőfeszítéseket kell tennünk az energiamix diversifikálására az atomenergia rehabilitációját is ideértve, illetve az új technológiákba való befektetéseket is ideértve. Az energiabiztonság elérésének egyik példája, a gyakorlati példája az a monitoring mechanizmus, amely az orosz gázszállításokra kialakult az volt a fontos, hogy az alapvető bizalmi légkört visszaállítsuk az Orosz Föderáció és Ukrajna között. Sikerült aláíratni a két féllel a megállapodást, ami lehetővé teszi a szeretások megújítását az Európai Unióba. Mindenképpen foglalkoznunk kell a biztonságos atomenergia kifejlesztésének kérdésével. Nagyon fontos az infrastruktúra építés az EU-n belül, aminek keretében a tagállamok hatékony összekapcsolásra kerülnek, ugyanis ez lehet a hatékony gázpiac feltétele a jövőben. A belső piac és az infrastruktúra területén nagyon fontos az effektív, hatékony koordináció a szállító hálózatok működtetői között. Szeretnénk a harmadik belső energiapiaci csomagot lezárni, és az elektromos energia és földgázpiac liberalizációját kiteljesíteni. Egy másik cél az európai energia szabályozó és az együttműködés ügynökségénről szóló rendelet megalkotása. A svéd elnökség részletesebben akar majd foglalkozni az energia hatékonyság növelésével. Az elnökségi trió eh, az energia témát nagyon átfogóan kívánja minden dimenziójában kezelni. Ezt a prioritást tehát energiának hívják, a klímavédelemhez ez szorosan eh, kötődik, a 2012 utáni e, kötelezettségvállalásokról globális e, és elfogadható megállapodásra törekszünk, ami azt jelenti, hogy az USA-val, Indiával és Kínával meg kell állapodni a nemzetközi konszenzus keretében 2009 végén Kopenhágában. A jelenlegi trendeket is kell, hogy tükrözzem, majd ez a megállapodás. Mi a helyzet az Európai Unió és a világ kapcsolatával? az Izrael és a Hamas között eszkalálódó feszültség nem csak aktív fellépést igényel az EU részéről, hanem koordinációt is a fontos globális és regionális szerepvállalókkal. Megint csak bizonyítást nyert, hogy Palesztina nélkül nem lehet békét elérni, Palesztinának, mint teljes jogú államnak kell működnie, amely biztonságban él együtt szomszédaival. A jelenlegi diplomáciai tevékenységeken kívül folytatni kell az EU tevékenységét a palesztin infrastruktúra építés segítésében a konfliktus megoldásában a cseh elnökség a palesztinokkal és Izraellel fennálló jó kapcsolataira kíván építeni. De nyilvánvaló, hogy a kölcsönös bizalom a hosszú távú béke feltétele a közel-keleten. A keleti partnerséget is szeretném itt említeni. A grúz válság megmutatta, hogy az EU Mm, stratégiája mennyire fontos lehet ebben a régióban. Mindenképpen erősíteni kell az együttműködést a kereti szomszédokkal, különösen Ukrajnával, valamint a kaukázus és a Kaszpi térséggel. Ami a transatlanti relációkat illeti, egyértelmű, hogy azok erősítése, fejlesztése nélkül az EU nem tudja hatékonyan megvalósítani szerepét, mint globális szerepvállaló az Egyesült Államok sem lehet egyedüli nagyhatalom. A cseh elnökség az intenzív dialógusra fog építeni az USA-val. Ami az EU pozícióját illeti a világban, a tagállamok új megállapodásra törekednek az orosz partnerségen belül az elmúlt évek eseményei megmutatták, hogy milyen sok kérdés vetődik fel, és nagyon fontos lenne a közös megközelítés az EU részéről. Meg kell érteni Oroszországot, közös elemzést kell végezni, és együttműködést kell kialakítani Oroszországgal az egész EU részéről. Szeretnénk folytatni a kibővítési erőfeszítéseket Nyugat-Balkánon és Törökországgal, a Nyugat-Balkáról nem szabad megfeledkezni a jelenlegi gazdasági problémák és nemzetközi válság körülményei között, ami Horvátországot illeti. Mindent meg fog tenni az elnökség, hogy az EU ezt az országot minél hamarabb felvegye soraiba, és a többi nyugat-balkáni országgal is nagyon fontos a kapcsolatokat erősíteni. Horvátország pozitív példát jelenthet a stabilizációs és társulási folyamatot maximális erőfeszítéssel folytatjuk. Ami a déli dimenziót illeti, szeretnénk a partnerországokkal javítani a kapcsolatokat, és az EU-izraeli kapcsolatokat is erősíteni. A jelenlegi drámai eseményeket nem szabad, hogy elriasszanak bennünket. Végül, de nem utolsó sorban, a belbiztonság is fontos terület. A szabadsága, biztonság és a jogérvényesülésének térsége, közös érdek az EU-ban, a polgárok életét érinti ez mindent megteszünk a Schengeni együttműködésben, a rendészeti és a vám együttműködésben, illetve a polgári és jogi igazságszolgáltatási együttműködésben a tagállamok között. De tisztában vagyunk vele, hogy elnökségünk végén lesz az európai parlamenti választás, akkor feszültebb lesz a politikai légkör, és fontos lesz, hogy addig a megfelelő jogszabályokat el is fogadjuk. És elkezdődik eh, ugye a tárgyalás az új Európai Bizottság eh, összetételéről is. Írországgal és a cselnökségnek kell eh, tárgyalni a Lisszaboni szerződés sorsáról. Meg vagyok győződve róla, hogy ezeket a tárgyalásokat nagyon okosan kell lebonyolítani, az ír polgárok szuverenitását tiszteletben tartva és egyébként, hogyha a Lisszaboni szerződésről szavazás kerül megrendezésre a cseh köztársaságban, akkor a jelzések azt mutatják, hogy a nem fog győzni. Pontos, hogy megoldást találjunk, olyan megoldást, amit az írek többsége fogad. és ez bennünket is segít majd a belpolitikában. Azt mondtam, hogy a cseh kérdés európai kérdés, a cseh ügy európai ügy is. Ugyanis, eh, ahogy František Václav Krejcsi mondta, a Csehország Európa szívében van, nem csak földrajzi, hanem kulturális és szellemi eh, értelemben is a kontinens magját képezzük, mindenféle befolyás érvényesül. Itt európai népek vesznek körül bennünket, és ez adja a kultúra erejét. Remélem, hogy ez egy jó ihletést jelent majd a 2009-es év elején, és a cseh köztársaság áll a feladat elébe. Köszönjük szépen a Európai Tanács elnökének az átfogó program bemutatóját. Minden jót kívánunk a cseh elnökségre, most pedig megadom a szót a bizottság elnök. Tisztelt tanácsi elnök úr, képviselő hölgyek és az urak! A következő hat hónap erőpróba lesz az Európai Unió számára. Európának ki kell tudnia állnia, és meg kell tudja mutatni az európai polgároknak, a dolgozóknak, a vállalatoknak azt, hogy képes arra, hogy a gazdasági válságon felülkerekedjen. Az olyan súlyos helyzetekben kell, hogy helytálljon, mint a gáz ellátási konfliktus, amelyek tanulja vagyunk jelenleg. Európának képesnek kell lennie arra, hogy teljes szélességgel válvetve bevese a tevékenységét olyan nagyon súlyos világkonfliktusokban, mint a gázai konfliktus és az egyéb konfliktusok. Nagyon szoros együttműködésben szeretne a bizottság fellépni, és szeretnék már most üdvözölni a tanács munkáját, Tokolenek úrnak a hozzáállását, és szeretném tanúsítani a cselnökséget arról, hogy a cseh köztársaság ezt a nagyon jelentős, nagyon súlyos feladatot képes ezt tökéletesen ellátni, és nagyon szoros együttműködésben az elnökséggel az Európai Parlamentben, a bizottság a maga részéről pedig bizonyítani fogja, hogy képes helytállni, hogy a feladatnak a súlyával tud kellő módon felelősen felépni a következő hat hónapban. Az európai állampolgárok pedig felelős módon léphetnek fel, akkor, amikor majd az európai parlamenti választásoknak a keretében a képviselőiket megválasztják a demokrácia, a hatékonyság olyan tényezők, amelyekről a Lisszaboni szerződés rendelkezik, és amelynek a kedvezményezetei az európai polgárok kellenek, hogy legyenek, és éppen ezért van szükség mindenek előtt, és jobban, mint bármikor, hogy jóváhagyásra kerüljön a Lisszaboni szerződés. Nehéz feladatokat kellett kezelnünk a korábbi években, 2008-ban. Ott vannak az energetikai és klíma intézkedés csomag, amely pontosan mutatja azt, hogy milyen milyen hosszú távú terveink vannak, nagyon világos célokkal, ambíciós módon kell, hogy ezekkel tudjuk kapcsolatosan eljárni, és erre kerül majd sor decemberben is az év végén. A 2008-as év lehetővé tette azt, hogy ezen a területen is előre lépjünk az év végén, ezen kívül egyéb területeken is, a gazdasági pénzügyi válságnak a keretében is fellépünk, késlekedés nélkül. Erre majd még visszatérek. 2009-ben nemzetközi hírnévre kell, hogy továbbra is szert tegyen az Európai Unió. Olyan konfliktusokban vett már korábban is részt aktív béketetőként az Európai Unió 2008-ban, amely Grúziát és Oroszországot szembesítette egymással. Nem csak Gázára tehát, e-, tekintetben gondolni, de ezt Gázát is említeniünk kell, akkor, amikor a gázai övezetben humanitárius koridorokat nyitottunk meg, folyosókat nyitottunk meg. A G huszaknak az előre menetelében is részt vettünk. Ennek keretében az Európai Unió pontosan mutatta, mennyire híve a korlátok nélküli piaci nyitásoknak, és a dohai folyamatnak a megerősítésében a kereskedelemnek a tovább fejlesztése témájában, csak úgy, mint a millenniumi céloknak a teljesítésében, amelyeknek a megvalósulása nem szabad, hogy a pénzügyi válság miatt kérdőre vonassék úgy vélem, hogy ezek a kihívások jelenleg is léteznek, és az, ahogy felléptünk, bizalommal tölthet el minket. A bizottság mindent megtesz azért, hogy a Washingtonban kialakult előre menetel, lendület, lendület a g 20 a találkozója révén továbbra is érvényesüljön. Mindez fontos ahhoz, hogy globális pénzügyi válságnak a kezelésében részt vegyünk, és erre van szükség akkor is, amikor Londonban majd újra ülésezik a g 20 és amelynek a keretében ismételten Európai Unió képesnek kell lennie arra, hogy képes vezetői leadership szerepet betölteni az ilyen globális válságoknak a kapcsán. Ennek révén tudjuk elérni majd azt, hogy a pénzügyi piacoknak a fejlesztése megtörténjen, a, az jogérvényesülés, a szabadságjogokat érvényes, a biztonság csomagterületen is javaslatokat fogunk előterjeszteni, azért is, hogy többek között előre tudjunk lépni, csak úgy, mint a költségvetési forrásoknak a biztosításában szociális kérdéseket is említheted, és e területen is meghozunk minden szükséges kezdeményezést. Nagyon jelentős javaslatok kerültek önök elé, tisztelt képviselő hölgyek és urak, reméljük azt, hogy ezek alkalmasak lesznek arra, hogy jóváhagyásra kerüljenek a cseh elnökségnek a támogatásával, mégpedig a parlamenti ciklusnak a vége lejárta előtt. Gondolok itt a belső energetikai piaci tevékenységre, belső piaci tevékenységre, mindezek olyan területek, amelyeknél belül előre kell lépnünk, de gondolhatok még a távközlés és a, a közlekedési témákra is. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az energia problémára is szeretnék koncentrálni az elkövetkezendő percekben. Ez nagyon nagy nyomást gyakorol ránk azonnali és határozott döntést kell hozni az Európai Uniónak. Ez a kérdés sürgős, és az Európai Uniónak oda kell figyelnie a gáz kérdésére. Vitára került sor Oroszországgal, illetve Ukrajnával a gáz tranzittal kapcsolatban. A jelenlegi helyzet elfogadhatatlan és hihetetlen és tarthatatlan. Elfogadhatatlan, hiszen az európai fogyasztók egyes tagállamokban még mindig nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű földgázhoz egy hét után sem. Hihetetlen ez a helyzet, hiszen olyankor kerül erre sor, miután már nemzetközi egyezmény aláírására került sor, amelyben biztosítanak bennünket az orosz és az ukrán vezetők arról, hogy újra felveszik a gázszállítást. Oroszország és Ukrajna azt mutatják meg, hogy ezzel a helyzettel, hogy nem képesek megfelelni a kötelezettségvállalásuknak. Tény, hogy a Gazprom és a Naftogáz képtelenek a európai fogyasztókkal szemben tett kötelezettségeiknek megfelelni. Moszkvának és Kijevnek világos üzenetet szeretnék küldeni, hogyha az Európai Unió által is aláírt egyezményt és kérdést nem tartják sürgősnek, és nem foglalkoznak ezzel megfelelő szinten, akkor ezt az ügyet bíróság elé fogjuk vinni, és a tagállamokat pedig arra hívjuk fel, hogy próbáljanak összehangoltan más energiaellátási módokat találni. Látni fogjuk hamarosan, hogy technikai kihagyásról vagy problémáról van egy szó, vagy egyszerűen nincs politikai szándék arra, hogy a nemzetközi egyezményt betartsák. Hogyha ezt az egyezményt nem tartják be, akkor ez azt jelenti, hogy Oroszország és Ukrajna nem lehet megbízható, nem megbízható partner energiaellátás terén. Nem tekinthetjük őket megbízható partnernek. Minden esetre az Európai Bizottság további javaslatokat fog benyújtani az energiabiztonság javítása érdekében. Az elmúlt novemberben megkezdődött energia eh, felülvizsgálati stratégia folytatásaként. 5 milliárd eurót szeretnénk költeni az energia hálózat biztonságosabbá tételére. A cseh elnökségnek szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a feladatot ők is komolyan veszik, és ezt a kötelezettséget ők is vállalják. Legmagasabb szinten került erre a döntésre sor. Az Európai Unió az ilyen típusú helyzeteket a jövőben el kell, hogy kerülje. Nézzük meg most a e, gazdaságot. Minden jel azt mutatja, hogy a gazdaság helyzete egyre e, romlik. A munkanélküliség nő, a termelékenységi ráta csökken és még eltelik egy kis idő, mielőtt javulna a helyzet. Nem szabad eltitkolnunk a helyzet komolyságát, de ne legyünk fatalisták, és ne legyünk pessimisták. Megfelelő stratégiát dolgozhatunk ki a helyzet megoldására. A társadalom leginkább sebezhető csoportjait kell védeni. Olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek segítenek a válságból való kilábalásban. A legfontosabb prioritás az elkövetkezendő hetekben az az, hogy együttműködjünk a gazdasági fellendítési terv, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, és az Európai Tanács támogatja, ez megfelelő kezdet, megfelelő ösztönzőket tartalmaz minden tagállam számára. Az európai GDP 1,5%-a nagy nagyon nagy pénz, hogyha ezt megfelelő módon költjük el az európai gazdaság hosszú távú egészségét, fenntarthatóságát kell biztosítani, eh, illetve ösztönzőket kell adni annak érdekében, hogy az eh, gazdasági eh, megtorpanásnak véget vessünk. Az európaiak számára biztosítani kell a e, jólétet. A válság szociális következményeivel is szembe kell nézni. Végezetül az európai dimenziót szeretnénk kihasználni arra, hogy megfelelően koordináljuk a e, tevékenységüket, tevékenységünket e, az egy tagállamban hozott döntések és intézkedések pozitív hatással kell, hogy legyenek a többi tagállamra az elnökség aktív részvételére van szükség ahhoz, hogy ezt a programot megvalósítsuk, és a parlament részvételére is. Ami a csomag jogi rendelkezéseit illeti, ami a strukturális alapok felhasználását, illetve a felülvizsgált globalizációs alap felhasználását illeti, itt 5 milliárd euró el nem költött Mm, kötelezettségvállalásokról van szó, amelyeket energiaprojektekre kell fordítani. Az orosz-ukrán válság világossá tette, hogy az energiainfrastruktúrában a hézagokat ki kell tölteni, és ez Európa javára válik. A tervet hatékonyan kell végrehajtani, az ösztönző lehet, kb. 200 milliárd eurót szabadíthat fel a gazdaságban. És természetesen a helyzetet továbbra is értékelni kell hogyha ezeket a rövid távú döntéseket meghozzuk, ne veszítsük el szem elől a hosszú távú célokat sem. A, a sikerek összességére kell alapulni a, a további stratégiánknak és lépéseinknek. Ez, ezek közül a, szeretném kiemelni a belső piacot. A cseh elnökség mottoja Európa határok nélkül. Ez inspiráló üzenet. Hadd hangsúlyozom azonban azt, hogy szabályokra van szükség, hogyha határok nélkül akarunk működni, ezt Topolának miniszterelnök úr is elmondta. A tagállamok és a gazdasági szereplők közötti viszonyokat szabályokkal kell lefedni, és ezek biztosítják azt, hogy a, a polgárok egyenlő mértékben részesülhetnek az integráció előnyeiből. Szorosan együtt fogunk működni az elnökséggel és a parlamenttel. Európára szükség van, Európát akarjuk, szeretnénk, és ez a szabadság, a szolidaritás és a biztonság értékein alapul minden európai javára. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos bizottsági elnök úr, és most megadom a szót a frakció vezetőknek, először is József Dolnak a néppárt részéről. Elnök úr, tanács elnöke, bizottság elnöke, kedves kollégák, alig vette át az elnöki funkciót a cseh elnökség, és már is hatalmas nehézségekkel szembesül, mert hogy alapvető konfliktusokat, három nagy válságot kell kezelnie, Először is a gazdasági és szociális konfliktusnak, a tovább, válságnak a továbbfolytatását, a gáz, földgázszállításoknak a konfliktusát, amely szembesíti egymással Oroszországot és Ukrajnát, illetve a közel-keleti válságot említeném. Ennek az összefüggésében arra van szükség, hogy egységesen lépjünk fel a szolidaritásnak és a koordinált felépésnek, meg a határozottságnak a jegyében. Elégetetten nyugtázom azt, hogy a, Fran- a cseh elnökség nagyon szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal gyorsan lép lépett fel, és egységesen abban az energetikai konfliktusban, amely keretében Kiev és Moszkva feszül egymásnak. Nem fogadhatjuk el azt, hogy túszai vagyunk ennek a konfliktusnak, és energetikusan kell, hogy fellépjünk teljes energiával, hogy így fogalmazzak, és e tekintetben, hogy mondjam, a bizottság elnökének is teljesen igaza volt az ő megfogalmazásaiban is. Ezen három nagy konfliktus kapcsán jelezhetjük az, hogy gyakorlatilag olyan konfliktusokkal kell, hogy szembesüljünk, amelyek kihatnak az európai jövővel, nevezetesen az energia területén azzal, hogy ö, hogyan tudjuk sokszínűvé tenni az energetikai ellátottságunk. Ennek kapcsán jelezném ezt, hogy az ENP, az Európai Néppárt és Demokráci Párt nagyon mélyen aggasztja azt, hogy milyen konfliktus alakult ki. Nem szabad, hogy, mint mondottam, tuszai legyünk ennek a konfliktusnak. Ez mindez ismételten mutatja, hogy szükség van arra, hogy nagyon sürgősen megállapodjunk egy európai energetikai politikában. Nagyon komolyan kell végig gondolnunk, hogyan tudnánk csökkenteni a függőségünket, és hogyan tudnánk kialakítani egy energetikai egyveleget. Kedves kollégák, az a helyzet, amely kialakult a közel-keleten, szintén utal arra, hogy mennyire fontos az, hogy Európa felelősség eh, teljes súlyával lépjen fel a világ viszonylatában is. Mindehhez hozzáteszem azt is, hogy csak büszkék lehetünk arra, hogy Európa az első számú humanitárius adományozó világviszonylatban is. Ugyanakkor világos az, hogy a humanitárius segélyezés nem fogja megoldani azt a konfliktust, amelyben szembesül egymással Izrael és és a palesztin nép. Ennek kapcsán fel kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy milyen katonai eszközekre van szükség ahhoz, hogy kellő módon tudjunk fellépni a béke biztosításában. Annak idején miért is tekintettünk nagyon éber figyelemmel Barack Obamával, Obamára? Nos, hát nem másról van szó, mint arról, hogy Európa nem volt képes korábban arra, hogy a saját jövőképét, eszményeit, nóháját megosztja a világgal. A korábbi amerikai adminisztrációs unitarizással szemben most felmerül az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy katonai eszközeket nem a, hat, a, nem a háborúnak a lefolytatásához alkalmazzuk, hanem a béke biztosításához. Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy költségvetési forrásokat biztosítsunk ehhez a politikánkhoz. Tisztelt Bizottság elnök úr, az aktualitás rendkívül sok problémát hozott fel. Sürgős kérdéseknek a megoldására kerülhet most sor a napirenden belül, nevezetesen az Oroszországgal kapcsolatos, az Egyesült Államokkal közel-kelettel kapcsolatos a kérdésekre utalhatnak, nem elfeledkezve a mediterrán övezetről, a Balkánokról, Afrikáról, vagy a feltörekvő országon. Minden európai polgár arra törekszik, és ezt látjuk a közvéleménykutatások eredményeként évek óta, tehát minden európai polgár arra számít, hogy Európa súlyával kellő módon tud érvényesülni és fellépni ezen kérdések kapcsán világviszonylatban is. Utalhatok arra a G20-ak találkozója is majd áprilisban ülésezik Londonban. Felhívjuk uh, itt az elnökséget arra, hogy hatatosan lépjen fel ennek keretében. A cseh elnökséget arra hívjuk fel, hogy együtt működve nagyon szorosan a bizottsággal határozza meg világosan, egyértelműen az, hogy milyen szabályokra van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is a gazdasági szereplők, a ö, számára a világos szabályok érvényesülhessenek. Az Európai Unió gazdasági és a ö, politikai válságnak a keretében ö, mindenképpen egységesen kell, hogy fellépjen, mégpedig határozott módon. Ennek keretében számítunk önnek Topolanok úrra, az ön elnökségére arra, hogy akarat vezérteten ebben a nagyon nehéz periódusban hatékonyan tud fellépni majd és iránymutatóan. Köszönöm szépen a Szociáldemokrata frakció nevében a frakcióvezetőnek, Mártin Sósznak adom meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, Topolának, miniszterelnök úr. Öné az utolsó elnökség ebben az Európai Parlamenti Törvényhozási ciklusban. Az első elnökség holland elnökség volt, Balkenende miniszterelnök vezette. Senki nem emlékszik már arra, hogy ő akkor itt mit mondott, és mi mit válaszoltunk neki. Épp ezért az a döntő kérdés, hogy az, amit az elkövetkezendő 5-6 hónapban egymással megbeszélünk, megtárgyalunk és elérünk, ez alapvető jelentőségű lesz arra, hogy minél többen menjenek szavazni és választani. Hogyha az emberek látják, hogy a válsághelyzetben sikerül közösen a parlament, a bizottság és a eh, tanácsi elnökség elnökségének közösen megoldani a problémákat, együttműködve, akkor biztos vagyok abban, hogy ez pozitív és konstruktív alaphangulatot eh, fog az európai választások előtt létrehozni. Nekünk, a szociáldemokratáknak az az érdekünk, hogy az önök elnöks, eh, elnöksége sikeres legyen. Az önök elnökségenek első napjaiban egy kicsit kétségeim voltak. Schwarzenberg úr azt mondta, hogy Izrael az önvédelmi joga, jogát gyakorolja. Hát egy olyan fázisban egyik fél mellett szállt síkra, amelyben nekünk inkább közvetítőnek kellene, közvetítőként kellene fellépnünk. Aztán a gáz vitában is olyan nyilatkozatokat tette, amelyeket aztán később korrigálni kell, kellett. Tehát voltak a kezdetekben, volt a kezdetekben néhány kis melléfogás, de aztán ezt sikerült korrigálni. Barozó úrnak igaza van, az önök tevékenységének az eredményei, ha pozitívak, akkor a mi frakciónk teljes mértékben támogatja önöket. Ugyanez érvényes a ma délelőtti beszédére is. Mindannyian nagy ö, bizalommal tekintettünk ezen beszéd elé és az elkövetkezendő hat hónap elé. Egy pontot szeretnék kiemelni, amelyet ön említett. József Tolt idézte, aki azt mondta, hát okos ember, de ez egy kicsit mégis Mm, hiba volt, azt mondta, hogy a pénzügyi válság során nem a kapitalizmus veszteségéről, vereségéről van szó. Nos, hát ez igaz, a kapitalizmus tovább él, de a kapitalisták vereségéről van szó, akik éveken keresztül azt mondták, hogy nem kell szabály, nincsenek, nincs szükség szabályokra, majd a piac mindent megold, és mindenre megoldást talál. Hát akik ezt a véleményt képviselték, ők vereséget szenvedtek. Nincs igaza annak, aki azt mondja, hogy nincs szükség szabályokra. Ön azt mondta, hogy a szabályok Európájára van szükség. Én azt mondom önnek, igen, a pénzügyi válság szabályozásában több szabályra van szükség, és sok szeretettel köszöntöm önt az európaiak, az Európai Szabályozó Klubjában. Ön megtanulta a leckét. Miniszterelnök úr, azt hiszem, hogy a nemzetközi szintéren döntő fázisba érkeztünk. Az Európai Unió, hogyha azt a globális szerepet, amelyet az Európai Bizottság elnöke is leírt, szeretné betölteni, amikor például az energiabiztonságról van szó, aztán a gázai konfliktusban, ha szeretnénk a közvetítő szerepünket, a globális szerepünket betölteni, akkor Európa nem töredezhet szét Szükség van a 27 tagállam uniójára, egy erős gazdaság és politikai blokkra mert csak ha nem engedjük magunkat megosztani, csak akkor lehetünk erősek. A többiek ereje abban rejlik, hogy mindig arra spekulálnak, hogy az európaiak mm, különbözőképpen nyilatkoznak. Schwarzenberg azt mondja, hogy Izrael Izrael önmagát védi, Louis Michel azt mondja, hogy Izrael megszegi a nemzetközi jogot. Hát, hogyha ilyen különbözőképpen nyilatkozunk, ez nem fog működni hogyha az orosz vagy az ukrán vitában is van, aki ezen az oldalon áll, van, aki azon az oldalon áll, akkor nem lehetünk erősek. Akkor lehetünk erősek, hogyha egyértelmű szerződéses alapokon nyugszik az Európai Unió. Ez, Unió, ez lehetne a Lisszaboni szerződés. Hogyha az önök elnöksége alatt az ön kormánya, és hát önöket eléggé bünteti a helyzet ezzel a köztársasági elnökkel, aki éppen köztársasági elnök a cseh köztársaságban, hogyha az önök kormányának sikerülne a Lisszaboni szerződést elfogadni, ez nagyon erős és egyértelmű jelzés lenne Európa számára. Václav Klaus a prágai várban ül most éppen, ott van a hivatala, februárban majd beszédet mond előttünk, és akkor ellátogat majd Brüsszelbe. Ön Topolának úr negyedik Károlyt nagy, negyedik Károlyt említette, ő Prágából Nürnbergbe vezető utat építette ki. Ez egy hatalmas lépés volt, amelynek a célja az volt, hogy a népeket, a nemzeteket egymással összekösse. És egy luxemburgi herceg lett aztán a prágai székhelyjel um, uralkodó. A prágai várból tehát valódi európai politika eh, indult, és reméljük, hogy ma is érvényes ez a prágai vár a valódi európai foglalott helyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a liberális frakció elnökének, Watson úrnak, meglátjuk, hogy ő neki ki mindenki barátja. Tisztelt eh, elnök úr, a frakcióm nevében szeretném üdvözölni önt, és sikereket kívánni önnek. Egy nagy cseh egyszer azt mondta, hogy én már nem vagyok eh, ruki, eh, gólokat kell rúgnom, ezt várják tőlem. Nos, ezt várjuk az önök elnökségétől is. A gazdaságról beszélt ön, illetve arról, hogy a belső és a külső kapcsolatokban fel kell számolni az akadályokat. Nem csak Keynesre szabad építenünk, viszont tisztességesebb versenyre van szükség, kereskedelmi liberalizációra, illetve a nemzeti határokon áthaladó kapcsolatokra. Kemény időket élnek meg az európai polgárok az ön receptjét egyesek kétségbe vonják majd, de nem a liberálisok és a demokraták. A csehek sikerei megmutatják, hogy a piac milyen erős tud lenni az emberek kiemelésében a szegénységből a klímavédelmi célkitűzések azonban nem szabad, hogy az ambíciókat megkérdőjelezzék. Nagyon fontos, hogy a fosszilis energiákról áttérjünk a megújuló energiákra, és a függőségben elvágjuk a köldögzsinort. Az ukrán diszpécser központok nem határozhatják meg a sorsunkat. Oroszország azt mondja, az ukránok nem adják tovább a gázt, az ukránok pedig azt, hogy nem kapnak gázt egyesek ezért megfagynak otthonaikban. Nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek egyesek, hogy a nem működő atomerőműveket újra megnyitsák. megnyissák. Ez nem megoldás. Úgyhogy az energia belső piaca fejlesztésekor mindenképpen az elnökség erejének teljes latba vételére van szükség. Európának vezető szerepet kell játszani a konfliktusok megoldásában, a fejlődés erősítésében, az emberi jogok terjesztésében. Ugyanakkor miért késleltették önök tovább a Lisszaboni szerződés ratifikációját? Hogyha az atomsobrompó egyezmény mellett vannak, akkor miért építenek balisztikus rakétarendszert európai földön? És hogyha a béke mellett tesznek hitet, akkor miért teszik nevetségesé Európát ilyen békemissziókkal. Ez a ház soha sem fog tudni közösen fellépni, hogyha egymásra mutogatunk. Nagyon fontos az erőszakot megbélyegezni és azonnali tűzszünetet kérni. Nincs mentség a Hamas rakéta támadásaira, ugyanakkor nincs mentség a polgárokat sújtó támadásra sem. Európának egyesítenie kell erőit, hogy cseh közmondás azt mondja, hogy ne kerítésekkel, hanem barátokkal védd meg magad. Az európaiak önöknek barátaik. Egyesek az Európai Uniót a Szovjetunióhoz hasonlították, mint az önök elnöke is, de mi nem hiszünk az ilyesmiben. Ez egy magán vélemény lehet csak. Az Európai Unió barátok, egyenlő felek uniója. A bátrakat támogatjuk, a bátrak mellett álljon ki ön is, és mi is kiállunk ön mellett. Köszönöm szépen. Most a Nemzetek Európája frakciója Brian Crowley két perc. Köszönöm, elnök úr. a jobb politikai kapcsolatokat kell kialakítani az Európai Unió és az Egyesült Államok között, és remélem, hogy a cseh elnökség foglalkozni fog ezzel az elkövetkező hat hónap során. A jövő héten új amerikai elnök lép hivatalba, és új kihívások állnak minnyájunk előtt. Olyan témákat kell megoldanunk, amelyek igen sürgetőek. A cseh elnökség most nagyon fontos időpontban vette át az EU elnökségét. Az UN frakció nevében szeretném támogatásunkat felajánlani annak érdekében, hogy az Európai Uniónak és az Európai Unió tagállamainak erősebb hangja legyen a jövőben. Válságidőket élünk, és szeretnék fejet hajtani az önök elnöksége, illetve Barozó elnök előtt. Nagyon hatékonyan, nagyon eltökélten léptek fel a gázválság megoldása érdekében azonnal felléptek szociális, gazdasági és politikai szinten is annak érdekében, hogy a két fél felújítsa a korábban kudarcot vallott tárgyalásokat. A keleti partnerséget élettel kell megtölteni, keletre, a Balkára kell tekintenünk nem csak a politikai instabilitás miatt, hanem azért is, mert egymásra vagyunk utalva a gazdasági tevékenység és az energetika terén. Végül, mert kevés az időm, ötödik szabadságjogról, a tudás szabad mozgásáról beszélt ön. Nagyon fontos ez a szabadságjog, az innováció, a kutatás nagyon sokat jelenthet és hozhat minnyájunk számára. Ami az önök történetét, elő életét illeti személyesen és az országjuk szempontjából is. Az innováció és a nagyság végig jellemezte ezt, és azt várjuk öntől, hogy megmutassa, hogy merre kell majd az EU-nak tovább haladnia. John F. Kennedy beiktatási beszédében azt mondta, hogy egy új vadnyugat áll előttünk. Itt nem ígéretek földjéről, hanem kihívások földjéről van azonban szó. Ön is ilyen helyzetben van most. Sok sikert kívánok. Monika Frassoni, négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben ezt a vitát tartjuk, bombák áldozatai válnak a Gáza jövezet lakói. Úgy vélem, hogy a feladatunk az elnökségnek is, illetve a bizottságnak is feladata az, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, a gázai folyamatot, és hogy világosát tegyük azt, hogy ki miért felelős. E tekintetben a zöldeknek teljesen világos elképzelései vannak. Elnök úr, ön visszautalt a beszéde elején egy középkori történelmi eseményre, távoli korról van szó, sötét korról van szó, de bizonyos fények is vannak ebben a korban, de a kettőség jellemző rá. Minden erőfeszítéssel együtt azt látjuk, hogy a program egy kicsit a múltba tekintő, és már felül megközelítésről van szó, a szélsőséges liberalizmusról, a, a múltba tekintésről, a passzeista megközelítésről, úgy vélem, hogy szükség van kitérni arra is, hogy milyen eszközökre lenne szükség a szociális területen, olyan eszközökre gondolok, amelyekre igazán szüksége van a polgároknak. Ez távol van attól, amit önök osztanak nézetként, akár a környezetvédelmi politikában, akár más területen is, és akadályokról beszélnek, és nem azoktól a lehetőségekről, amelyek lehetővé teszik a fenntartható fejlődést. És amikor a barceloni célkütézésnek a felülvizsgálatáról van van szó, ő a gyermekek támogatásán gondolok, és egy kicsit marxisztan megközelítést is. Szinte arról van szó, hogy a nőket haza kell küldeni, hogy foglalkozzanak csak a családdal. Ö, aztán ott van a biztonságnak a kérdése, amely inkább a nato helyezi előtérbe, és nem a multilaterizmus, és ott van a rakétáknak a kérdései is, amelynek a megközelítésében nem a fontos kérdésekre esik a hangsúly, azaz a kohézióra, ezt tartjuk mi ugyanis fontosnak, még akkor is ö, ö, ki kell térnem egy másik kérdésre, hogyha ez így korábban nem fogalmazott, meg a diszkriminációral. Tudjuk, hogy e tekintetben jóváhagyásra került az irányú, de mégis e területen is tovább kell lépni. Egy olyan programról van szó, amely csak azt világítja meg, hogy milyen veszélyek vannak a világban, és nem arról rendelkezik, hogy milyen lehetőségre van, milyen lehetőségek rejnek a világban előttünk. Ott van a gázellátási konfliktus, és hát gondoljunk arra is, hogy ennek a konfliktusnak kedvezményezetje Bulgária akkor, mármint olyan értelemben, hogy megnyit korábban már elavultak minősített nukleáris erőműveket. Nem tudom, hogy mi lesz mindennek a hatása 50-60-70 év múlva. Egy biztos, hogy itten olyan déli bábokról van szó, amelyek nagyon távol vetnek a valós igényektől. Az energetikai szolidaritás azt igényli, hogy nagyon koncentrált módon, erőteljesen lépjünk fel, és kitérjünk arra, hogy milyen is legyen az energetikai hatékonyság, innováció, a csökkentése, a fogyasztásnak. Ezek azok a tényezők, amelyek igazán megoldást kínálhatnak a gázellátási tényezők témában. Elnök úr, az Európai Tanácsnak a tavaszi ülésen mindenki, ülésén mindenképpen ö, meg kell vizsgálni a 20%-os energetikai növelési kérdéskör 2020-ra. Az energetikai ö, csomagot felül kell vizsgálni, ö, és a prioritásoknak a keretében mindenképpen ki kellene, hogy ö, térjenek arra a döntés sorra, amely múlt decemberben született, és amelyek lehetővé teszik azt, lehetővé kellene, hogy tegyék azt, hogy az energetikai hatóság hatékonyság megerősödjön. Kérem, használják ki mindezen lehetőségeket most arra, hogy elmondják számunkra, hogy mikor fogják ratifikálni a Lisszaboni szerződést. Köszönöm szépen, most pedig a GUE nevében Miroslav Randsdorf következik három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács elnöke Topolánek úr összetett történelmi tapasztalatainkról beszélt. A cseh elnökség lehetőséget kap arra, hogy segítsen nekünk Európa jelenlegi megosztottságát megszüntetni. Jaroszláv Hasek könyvében, Svájkben, amely ugye Svájk katona kalandjairól szól, amely öm, tartalmaz egy közmondást, egy cseh közmondást, mely szerint, hogyha ezt szabadon fordítjuk, az Európa nyugati és keleti részekre tagozódik. Ezt a tagozódást, ezt a szétszakadást kell nekünk megszüntetnünk tanácsokat kell adni eh, arra, hogy hogyan lehet a jelenlegi pénzügyi válságot megoldani. A jelenlegi eh, szociális és eh, egészségügyi, illetve gazdasági sztenderdeket eh, csökkenteni eh, szeretné Václav Klaus, mert eh, ő szerinte ezek a sztenderdek akadályt jelentenek a válságból való eh, kilábalásba. Azt hiszem, hogy az elnökség lehetőséget kap arra, hogy felmutassa, hogy a szociális és a környezetvédelmi sztenderdekkel is, igenis sikerül, ezek betartásával is sikerül a gazdaságot újra fellendíteni. Topolának úrral egyetértek abban, hogy az innovációra kell helyezni a hangsúlyt. Ez a válságból kivezető út ne felejtsük el azt, hogy lehetőségeket kell teremtenünk a, annak érdekében, hogy a nemzetgazdaságok kitalál, ki, megtalálják a kivezető utat ebből a zsákutcából. A bátorságra van szükség ahhoz, hogy változtatni tudjunk. A jövő azé, aki képes változni, mint ahogy egy nagy német író is fogalmazott. Remélhetőleg képesek leszünk megváltozni, és képesek leszünk levonni a tanulságot a történelemből, és ennek segítségével sikerül kitölteni ezt a hézagot, amely Kelet és Nyugat-Európa között tátong. Reméljük, hogy nem fogunk az Egyesült Államokkal szemben érzett kisebbségi komplexusok miatt lemaradni. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy miniszt a Topolánek miniszterelnök úr nagyon sok célról beszélt, prioritásokat sorolt fel, és közös érdekeket is említett. Ez helyes, valóban ambíciózus célokra van szükség, de mégis én egy kicsit szkeptikusabb lennék. Egy, az, hogyha részt veszünk, egy Rómába vezető utazáson, attól még nem leszünk szentek, mint ahogy fogalmazott egy lengyel író. Zelezni úr, két perc, tisztelt elnök úr egyetlen EU tagállam sem kezdett elnökségbe ennyire kedvezőtlen előjelek között, mint a cseh köztársaság francia elnökség után most a cseh elnökség következik. A csehekről nagyon sokan mondták, hogy nem kompetensek, ráadásul a franciák nagyon kompetensnek minősültek. A Lisszaboni szerződést csehek nem akarják ratifikálni, mert egy nagyon intelligens, kompetens elnökük van, és úgy látják, hogy egyre mélyül a demokratikus deficit az Európai Unióban. Pedig 20 évvel ezelőtt sikerült kialakítani a demokráciát a kommunizmus megdöntésével. Mi azonban biztosak vagyunk benne, hogy a cseh elnökség sikeres lesz. Annak ellenére, hogy a cseh szocialisták milyen szégyenletes kijelentéseket tettek, és hogyan próbálják akadályozni az elnökség munkáját. A csehek megmutathatják, hogy igenis képes egy kis ország is vezetni az Európai Uniót. Megmutathatjuk ezt a nagy és tapasztalt országoknak a Lisszaboni szerződés kapcsán, és csehek megmutathatják, hogy megalomániás, e, egoista és PR kampányon alapuló e, igazgatás helyett hatékony elnökséget tud adni egy kis ország is. Az elnökség sikere, az én országom sikere lesz, illetve a kis országok sikere az Európai Unióban. Ezt tapasztal, míg a nagy országok elmúlt 50 évben mindig előrejelezhető fejleményekkel álltak szemben. Köszönöm szépen, kedves kollégám, ön azért európai, mert ön cseh. Jána Bobizokova következik a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, tisztelt eh, tanács elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mennyire határozottan eh, lépett fel a cseh eh, elnökség a földgázszállításokkal kapcsolatos válságban. Topolánek úr, hogyha ugyanilyen határozott lesz más esetekben is, például a Lisszaboni szerződés esetében is, mint ahogy ezt tette Vladimir Putinnel és Timosenkoval szemben, akkor ez mindenképpen jó előjel. Kiváló lehetősége nyílott elnök, miniszterelnök úr önnek arra, hogy megmutassa, hogy az Európai Unió mindenki érdekeit kell, hogy képviselje, és hogy egyenragú partnerek vagyunk a világban. Lehetősége van arra, hogy történelmet írjon. A Lisszaboni eh, szerződésről sokan mondták, hogy ez eh, zsákutca volt, hogy ez vég, ennek már vége, ezt eh, temették már sokan. Önnek itt van a lehetősége arra, hogy ezt újra élesse, és közös nevezőt találjon nem szabad a Lisszaboni szerződést anélkül végrehajtani, hogy ezt végig gondolnánk még egyszer. A hivatalnokok, a közhivatalnokoknak nem lehet korlátlan hatalmat adni. Ez őket is felelősség kell tenni a polgárokkal szemben, elszámoltathatóvá. A mi eh, megmutattuk, hogy mennyi mindennek eh, sikerül, eh, sikerül ellenállni, ellenállni a náci terrornak, a valsói szerződésnek, a diktatúrák évtizedeinek. Olyan országról van szó, amely egy vértelen forradalomban sikerült, amelynek egy vértelen forradalomban sikerült lerázni magáról a diktatúra igáját. Ilyen tapasztalatokkal rendelkezik, rendelkezünk mi, és rendelkezik ön. A szociális politika, az energiapolitika, a belügyi együttműködés, ezek olyan területek, amelyeken együtt kell működni, de nem lehet a tagállamok feje fölött sem dönteni. Nem hiszem, hogy ön azt szeretné, hogy az Európai Unió a fogyasztóvédelemben, az egészségvédelemben beavatkozzon. Nem gondolom, hogy üdvözli azt a szerződést, hogy a Lisszaboni, azt a körülményt, hogy a Lisszaboni szerződés számos területen beavatkozik a tagállamok döntéshozási szuverenitásába, és a kisebb országok döntésképességét csökkenti és korlátozza. Legyen bátorsága nagy közvélemény előtt is elmondani a véleményét, azt, amit négy szem közt hangoztat, a parlament többsége lehet, hogy nem fog önnek tapsolni, de tiszteletben fogják tartani az ön véleményét. A polgárnak, polgároknak, polgárok megérdemlik azt, hogy ne felejtsék el őket. 450 millió polgárt képvisel akkor, amikor az Európai Unió elnökségét tölti be, és nem pedig a közhivatalnokokat képviseli. Próbáljon meg meggyőzni bennünket arról, hogy a Lisszaboni szerződés szükséges rossz. A szerződés pedig rossz, és ezt önök megvált, ön megváltoztathatja. E, ösztönözze a politikusokat arra, hogy egy új szerződést dolgozzanak ki, amely a római szerződésre koncentrál, azon alapszik, a biztonság és a jólét értékein alapul, és nem pedig mindent Európa, egyszerűen mindent egységesen európaivá tesz. Önnek ö, itt van a háta mögött az, hogy az írek nem szavaztak a Lisszaboni szerződésre, az írek nem szeretnék a Lisszaboni szerződést, Václav Klaus is egyértelműen fogalmaz, és a legnagyobb probléma az, hogyha valaki olyasmit hangoztat, amit aztán nem tesz meg. Megadom a szót Topolának miniszterelnök úrnak. Ja, děkuji za všechny ty otázky. Köszönöm szépen az összes kérdést és észrevételt. A beszédemmel kapcsolatban a cseh köztársaságban is van parlament, és nálunk is eltérnek a vélemények. Természetesen nem értetek egyet az összes észrevételükkel. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Tanács elnökeként vagyok itt jelen, és nem a személyes párt véleményemet fogom ismertetni. Azért mégis kell reagálnom egy észrevételre, mert személyesen szólítottak meg. Nagyon komoly kritikát kapott cseh köztársasági elnök Václav Klaus. Az európai polgárok jól ismerik az elnökünket, és erre büszke vagyok. Václav Klaus a 90-es évek gazdasági átalakításának egyik ikonja az országunkban. Ezért vagyunk ma ennyire sikeresek, ennyire prosperál az országunk, és ezért e, tudtuk ilyen egészséggel átvészelni a függetlenségünk első tíz évét bársonyos forradalom döntötte meg 1989-ben a kommunizmust, és 90-ben sikerült megszabadulni az összes orosz katonától, arra is büszke vagyok, hogy 1999-ben csatlakoztunk a NATO-hoz, és arra is büszke vagyok, hogy 2004-ben felvettek az Európai Unióba. Arra is büszke vagyok, hogy tavaly sikerült a határokat felszámolni. A Schengeni térségen belül most már Portugáliától Észtországig határellenőrzés nélkül utazhat az ember szinte hihetetlenül hangzik, hogy ma már a cseh köztársaság elnököl egy 27 tagállamból álló unióban, ahol 500 millióan élnek. Hogyha nem tudunk civilizáltan nyilvános vétát folytatni, akkor nem fog tudni jól működni az Európai Unió. Hogyha nem tudjuk már szabadon elmondani véleményünket, akkor az a pokolba vezető út a cseh elnökség alatt, és ez a cseh elnökre is vonatkozik. A cseh köztársasági elnök új szempontokat vet fel nagyon intelligens módon, és nem csak az eddig mindenki által hangoztatott szempontokat világítja meg, ami a Lisszaboni szerződést illeti, amire szerintem válaszolnom kell mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ez egy átlagos szerződés, valamivel kevésbé jó, mint a nézai szerződés, ez az én személyes véleményem róla. ott voltam ennek a szerződésnek a tergyalásán, csak összeseség képviseletében jóvá hagytuk, aláírtam, és meg fogom szavazni a parlamentben. De megint mondanám, hogy az az elképzelés, hogy előre meg kellene mondani az összes tagállamnak, hogy ratifikálniuk kell ezt a dokumentumot, és hogy nincs joguk saját eljárásuk szerint dönteni, hogy elfogadják-e vagy nem, az abszurd elképzelés. Valóban meg kell reformálni intézményeinket, az Európai Unió működését javítani kell, egyszerűsíteni kell szabályainkat. Nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy a Lisszaboni szerződés mindezt lehetővé teszi mindenkinek kicsit más az elképzelése arról, hogy mit kellett volna beletenni a szerződésbe. Bobosikova asszony, ez egy kompromisszum, nehéz, nehezen megszületett kompromisszum, és támogatni fogom a ratifikációját. Néhány szóban a közel-keleti válságról és az Európai Unió álláspontjáról ebben a válságban, ebben a konfliktusban. Az Európai Uniót gyakran a nagy kifizetőnek, és nem a nagy szerepvállalónak minősítették. Azt értették ezen, hogy az Európai Unió fizetett a humanitárius és a fejlesztési támogatásért, de sosem tudta meghatározni, hogy mi történjék a kvartetten belül. Úgy gondolom, eh, hogy a jelenlegi helyzet, amikor új amerikai elnök lép hamarosan hivatalba, figyelmet érdemel, befektetést, támogatást, ugyanakkor aktívabb szerepvállalást is igényel. Uh, én jártam Izraelben, és jártam azokon a területeken, amelyeket a Hamas rakétái sújtottak. Ugyanakkor egyetértek a palesztinekkel is, hogy joguk van egy saját államhoz, saját jól működő közigazgatáshoz és megfelelő életszínvonalhoz. 60 éve folyik ez a konfliktus, és nincs illúzióm, hogy most sikerül majd megoldanunk. Meg kell próbálni azonban megállítani az erőszakot, és elérni a tűzszünetet. Nagyra értékelem annak a delegációnak a szerepét, amit Karol Schwarzenberg cseh külügyminiszter vezetett, ugyanakkor üdvözlöm egyes más országok, Egyiptom, Törökország szerepét a feltételek teljesülnek, a csempészet leáll Egyiptom és Gáza között, akkor az erőszaknak is véget lehet vetni. Pillanatnyilag eléggé szkeptikus vagyok, hogy ezt hamar meg lehetne valósítani. Ami az energia kérdéseket és a klímaváltozást illet, illetve az EU szerepét ebben a folyamatban a következőket mondanám. Mindenki tisztában kell, hogy legyen vele. Amennyiben az EU vezető szerepet akar játszani a klímaváltozás elleni küzdelemben, akkor más fontos szerepvállalókat is be kell vonni a USA, Oroszország, Kína, Brazília, India különben elszigetelten lépnénk fel, és kevés hasznot hozna az EU fellépése. Az a mi szerepünk, hogy meggyőzzük a többi nagy szerepvállalót, a többi nagy széndiokszid kibocsátót, hogy csatlakozzanak hozzánk. Én így látom az elnökség feladatát is. A klímacsomagot a parlament jóváhagyása után most meg kell valósítani. Ami az energia mix kérdését illeti. Időnként ezt ideológiai, illetve politikai szempontból tekintik. Viszont az Európai Uniónak pragmatikusnak kell lennie, meg kell különböztetnie a rövid, a közép és a hosszú távú célkitűzéseket, illetve ezek elérésére alkalmas eszközöket. Nem tudom elképzelni, hogy olyan országokban, ahol az ellátás 90%-ban a széntől függ, 15 év alatt radikális energiaellátási ellátási változást lehetne fogalatosítani. Tisztább technológiákat, a jelenleginél jobb technológiákat kell bevezetni, de nem tudunk ennyire gyorsan, teljesen más energiatermelési módra átállni. Fokozatos átállást kell támogatni, az energiamix fokozatos átalakítását, és pénzt kell fordítani az a környezetvédelemre, illetve a foszilis energiahordozókról való átállásra biztonságos, olcsó energiaforrásokra van szüksége az Európai Uniónak ahhoz, hogy versenyképes legyen a globális körülmények között. Az orosz-ukrán vitát illetően nem csak a bizalomról van itt szó, hanem a kereskedelemről, a politikai, geopolitikai érdekekről. Ez egy több rétegű ügy, és nem szeretnék ebben sem ítéletet mondani. Nem szeretnék újjal mutatni a bűnösre. Az biztos, hogy pillanatnyilag mindkét fél hibás, egyikük nem szállítja a gázt, a másik pedig akadályozza annak a célba jutatását. Rövid távú megoldáson dolgozunk, hogy véget vessünk a hiánynak, és hosszabb távon új útvonalakat kell kialakítani, illetve össze kell kapcsolni az energiaszállító hálózatainkat. Szükség van arra, hogy a tagállamok között kialakuljon a szolidaritás, illetve a vészterv, a B-terv az ilyen esetekre. Szlovákia, Bulgária helyzetére gondolok, ahol nagyon súlyos helyzet alakult ki. Feljegyeztem azt is, amit a képviselőcsoportok vezetői mondtak. Nem hiszem, hogy túl liberális a napi rendünk. A mi munkaprogramunk az Európai Unió hosszú távú munkaprogramjába illeszkedik, és a cseh elnökség már akkor az energiabiztonságot nevezte egyik prioritásának, amikor még nem alakult ki ez az évelei válság. Régóta folyik egy mélyreható vita arról, hogy hogyan lehet javítani az energia függetlenségünket, hogyan lehet csökkenteni az importfüggőségünket. arról is kérdeztek, hogy mi a helyzet az diszkrimináció elleni irányelvvel, illetve két apróbb kérdés vonatkozott a szociális dimenziókra. Nos, nem hiszem, hogy célkitűzéseinkben alulbecsülnénk a szociális területet. Mindenképpen foglalkozni kell a nők elleni diszkriminációval a társadalomban. Mi nem hiszünk benne, hogy a gyermekeket intézményekbe kellene kényszeríteni. Úgy gondoljuk, hogy a nőknek választási lehetőséget kell adni, hogy otthon maradjanak gyermekeikkel, vagy munkát vállaljanak. Semmiképpen nem szabad gazdaságilag hátrányosabb helyzetbe kerülniük létre kell hozni a megfelelő gyermekgondozó intézményeket, hogy a nőknek lehetőségük legyen dolgozni. Nem szabad visszatérni azonban azokhoz a szokásokhoz, amelyek a kommunizmus évei alatt alakultak ki, amikor is a nőknek kvázi kötelező volt dolgozniuk. Köszönöm ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy megvan a bizalom és úgy gondolom, hogy egy kicsi vagy közepes méretű ország, hiszen a csehköztársaság a legkisebbek között a legnagyobb, illetve a nagyobbak között a legkisebb, megfelelő munkát tud végezni. És csak emlékeztetnék rá 2001-ben, amikor a svédek voltak EU elnökök, tele volt az előző novemberi, decemberi sajtó azzal, hogy milyen szkeptikusan tekintenek a svédek képességére, hogyan fogják tudni majd ők bevezetetni a közös valutát, meg ratifikáltatni a nidzai szerződést, hogyan fogják tudni irányítani az Európai Uniót. Hogyha ezeket a cikkeket most újra elolvassuk, és Svédország helyébe a Csehköztársaságot írjuk, illetve a Nidzai helyébe a Lisztszövőn szerződést, akkor gyakorlatilag ugyanazt olvassuk. De nekünk ez nem jelent semmilyen gondot. Köszönöm. Köszönöm szépen a miniszterelnöknek. Most pedig Pároz úr nem kíván hozzászólni, úgyhogy következik a, következik a következő hozzászóló Zákradél képviselő két percre. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt hogy időben lezárhatjuk és lezárhassuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, a cseh víziót mutatta itt be a miniszterelnök úr, és erre szeretnék én reagálni. Ahogy a beszédében hangsúlyozta, láthatjuk, hogy ez a cseh vízió megfogalmazásra került. Az európai választásokra hamarosan sor kerül. Az Európai Unió életét meg fogja határozni a választási kampány sajnos jobban, mint azok a prioritások, prioritások, amelyeket ön felsorolt itt. A cseh elnökség első napjaiban a cseh kormányra valódi teszthelyzet hárult, és sikerült megfelelni a kihívásoknak és a próbáknak. A 3E, az energia, a gazdaság és a külső kapcsolatok a legfontosabb prioritások, tehát a CSEP programban. Ezeket nagyon elővigyázatosan választották meg ezeket a prioritásokat. És ezek illenek a jelenlegi helyzetre is. A gázai konfliktus, illetve az energiaválság beleillik egyértelműen ebbe a kontextusba. Világosan látjuk azt is, hogy az energia kérdés alapvető fontosságú az Európai Unió jövője szempontjából. Fontosabb ez, mint más témák akár a Lisszaboni szerződés is. A Lisszaboni szerződés nem igazán fogja felmelegíteni az európai otthonokat. Olyan témákról, témákat fogalmaztak meg, amelyek több elnökségre is elegendőek. Nagy kihívás lesz ez az európai, a cseh elnökség számára, és nagy megtiszteltetés, hogy ránk hárulnak ezek a feladatok. A 3E összekapcsolódik, az energiaellátás összekapcsolódik a gazdasággal és a külső kapcsolatokkal is. Megfelelő és bizalmon alapuló kapcsolatokra van szükség keleti szomszédainkkal, illetve Törökországgal, enélkül képtelenek vagyunk ellátás bizton... garantálni az ellátás biztonságát, illetve a források sokszínűségét. Remélem, hogy a cseh elnökség hozzájárul majd az Európai Unió sikeréhez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Rúcsák úr következik három percre. Miniszterelnök úr, bizottsági elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nem ismerek olyan képviselőt itt a parlamentben, aki, a, aki ne kívánna a cseh elnökségnek sikert. Az európaiak éljenek keleten, nyugaton, északon, délen, régi tagállamban, új tagállamban. Mindenki azt kívánja, hogy a cseh elnökség sikeresen záruljon. És sok sikert kívánunk az elnökségnek. A parlament tagjai is ezt kívánják, függetlenül attól, hogy melyik frakcióban foglalnak helyet legyen ez a néppárt, a szocialista frakció, liberálisok vagy bárki. Mindazonáltal sajnos van itt néhány kétség és aggodalomfélelem. félelem Egyesek félnek attól, tartanak attól, hogy vajon a cseh elnökség sikerrel tud-e szembenézni a kihívásokkal. Az egyik oka ennek a stabilitás hiánya a kormányzó koalícióban. Az én kollégáim nem értették azt, hogy az elnökség kezdetekor miért döntöttek úgy, hogy kormányátalakításba kezdenek Hogyan lehet ilyen nagy lépésbe fogni az elnökség elején? Új minisztereket neveztek ki, közlekedési minisztert és más pozíciókra is új minisztereket neveztek ki. Hogyan tudják ők az európai ügyeket sikerre vinni, holott a saját tárcájukban is újoncok? A keresztény demokraták úgy döntöttek, hogy a cseh elnökség alatt tartják meg a választási kongresszusukat, és emellett a cseh köztársasági elnök és a kormány közötti viszonyjal kapcsolatban is számos feszültség látott napvilágot. Azt szeretném, hogyha elmondaná nekünk, hogy a cseh kormány egyetérte Klaus elnökkel, aki, el, aki elutasítja a Lisszaboni szerződést, aki e, nem hajlandó belátni a globális felmelegedés negatív hatásait, és aki azt mondja, hogy a pénzügyi válság a túlzott szabályozás miatt alakult ki. Aztán a belső ígéretekkel, e, belpolitikai ígéretekkel kapcsolatban is kétségek merülnek fel. Megígérték Merkel kancellárnak és Sarkozy elnök úrnak, hogy a cseh kormány, illetve Csehország ratifikálna fogja a Lisszaboni szerződést már a múlt év végéig. És erre nem került sor. Mikor kerül erre sor? Miért halasztották el a ratifikációt, és miért kapcsol, miért kapcsolódik ez össze az Egyesült Államokkal kötött bilaterális radar, a radarról szóló, radarpajzsról szóló egyezménnyel. Azt hallottuk itt többször is, hogy a Lisszaboni szerződés szükséges, szükséges a cseh prioritások szempontjából is. A cseh prioritások meghatározása kiváló, de a Lisszaboni szerződésre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az energia területén és más területeken előre lépjünk. Végered, végül pedig sok sikert kívánok önöknek, a cseh elnökségnek, a cseh köztársaság érdekében és az Európai Unió érdekében áll ez a siker. Elnök, kérem mindenki tartsa be hozzászólási időt. Kochmerin asszonyja a szó másfél percre. Hat hónap nyi szárkozi van mögöttünk, dráma, dinamika és deklarációk jellemezték az ő elnökségét. Ön veszi át a stafétabotot, hát a humorához lehet, hogy még hozzá kell szoknunk, de remélem, hogy konstruktív miniszter, tanácselnök vár ránk. Beszélt Izraelről, Hamasról, a gazdasági válságról, a Európai Uniós belső ügyekről, a Lisszaboni szerződésről. Egy aspektus szeretnék kiemelni, az energiabiztonságot. Ön említette, hogy ez alapvető jelentőségű. Én egyetértek ezzel. Az energia a modern társadalom alap fűtője, mozgatója, ettől függünk, és nem, de nem függhetünk az egyetlen energiaszolgáltatótól. Különböző forrásokra van szükség, és különböző beszállítókra sokszínűségre, diversifikációra. Remélem, hogy sikerül új párbeszédet indítani az atomenergiával kapcsolatban. Mindenek előtt a német kormánynak eh, adjanak elég bátorságot ahhoz, hogy visszaforduljanak az eh, atomerőművek bezárása felé vezető útról. Európát előre kell vinni, ez az, ezek, eh, erre megvan önnek a lehetősége. Én bízom önben, és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Simánszki képviselő következik egy perc. Panie Przewodniczący, jest tylko jedno... Tisztelt elnök asszony, egyetlen kritérium alapján lehet megítélni a cseh elnökséget az eddigiek alapján az EU energiapolitikája. Az energia vita eh, új fejezetébe lépett eh, Oroszország és az Európai Unió között, de nincs semmilyen garancia arra, hogy a jövőben ezeket a problémákat el lehet majd kerülni. 2004, 2006, 2008 után újra eh, válságos helyzet alakult ki, Igazán itt az ideje, hogy az Európai Unió fellépjen és változatosabbá tegye a szállítási útvonalakat, illetve magukat az energiaforrásokat is. Ezért azt várjuk a cselnökségtől, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Nabucco vezeték finanszírozást kapjon, illetve a partnerekkel kapcsolatban lépjen Közép-Ázsiában. Nagyon fontos, hogy az északi vezeték lekerüljön a prioritások listájáról az Európai Bizottságnál. Hogyha nem oldjuk meg ezeket a kérdéseket, akkor ugyanolyan problémák lesznek a jövőben, mint most. Türmeszú két perc tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az energia kérdését illeti. Azt mondanám, hogy Európa szava hihetősége múlik azon, hogy ezt hogyan kezeljük. Köszönöm Barozó elnök úrnak, azt, hogy a mai délelőtt során Gazprom és a Naftogáz kapcsán ö, mit észleltünk, egy egész cirkusznak mondható, egy két cirkusznak azt, amit észleltünk az utóbbi három-négy napban, azt kellene mondani, hogy uraim, ebből elég. Együtt kell fellépnünk, és köszönet ö, az elnökségnek azért, hogy kellően koordinálták a fellépést, de a szlovák miniszterelnök az utazása és a bolgár miniszterelnök az utazása Moszkvában. Ez mire szolgált? Valaki megmagyarázná nekem ezt. Ez arra bizonyíték, hogy nem léptünk fel egységesen. Kérnék szépen magyarázatot arra, hogy mire szolgált ez a két Moszkvába utazás. A bizottságnak nagyon fontos szerepe van. Ö, olyan terveket kell szülnünk, amelyek a sürgősségi eseteket kezeljék. A gázellátás biztonságára gondolok itt. Egy olyan irányban van szükség, amely nélkül nem lesz a bizottság képes arra, hogy hatékonyan lépjen fel. Koordináltan kell, hogy felépjünk továbbá. Mindenképpen a közép-európai és a kelet-európai összehangolása szükség van erre, egy külön földgáz terve van szükség, és a gazdasági fellépést is még kiemelném. Mindenképpen arra van szükség, hogy az energetikai beruházások közhangolt módon történnek. És a prioritások sorában felsorolnám első pozícióban az, hogy milyen kevés forrás származik a strukturális alapokból arra, hogy a különböző épületekre, lakóépületekre szenteljék ezen forrásokat. Nem stadionokat kell építeni, hanem olyan beruházásokat, épületeket, lakóépületeket, hőhálózatokat, megújuló energia hasznosítási módszereket, amelyek a polgárok javát szolgálják. És ne feledjünk meg arra, hogy 90 9%-át hogyan importáljuk, 92 importáljuk a foszilis energiáknak, és e tekintetben elnézést, de Koherin az, hogy egyszerűen nevetséges az, amit ön mondott. Köszönöm szépen, Mastalka úr, két és fél perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt elnök úr, senki sem irigyli itt a házban a cseh elnökséget azokért a körülményekért, amelyek között az elnökséget átvette. Miniszterelnök úr, az ön egyik mottoja az, hogy Európa határok nélkül. Ezt a jelszót különféle módokon lehet interpretálni. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez nem jelent nagyobb szabadságot a piacok és a pénzügyi mechanizmusok számára, inkább kihívás az európai szociális modell javítására, amire Európa büszke lehet. És itt most nem csak arra gondolok, hogy fel kell számolni az indokolatlan foglalkoztatási korlátozásokat a polgárok életében. Ez azt is jelenti, hogy egyenlő bánásmódra van szükség minden polgár és minden munkavállaló számára, és hiszek benne, hogy a cseh elnökség kontribuálni fog a határokon túlnyúló egészségügyi ellátás javításához is. Hogyha határok nélküli Európát akarunk építeni, akkor ne építsünk új határokat, hiszen más országok is európainak minősülnek történelmük alapján. Szeretném megismerni az önök stratégiáját szomszédaink irányában. Szerbiára, Koszovóra is gondolok itt, Moldovára is gondolok itt, ahol nagyon nagy előrelépés történt az európai csatlakozás irányában. Ne hozzunk létre új akadályokat, sorompókat, ez azt is jelenti, hogy világos politikát kell folytatnunk Oroszország, Kína irányában, és kiegyensúlyozott politikát, amely az európai érdekeket tükrözi. A határok nélküli Európa azt is jelenti, hogy mm, foglalkoznunk kell azzal is, hogy kisebbségek is élnek Európában, köztük nem állampolgár, vagy hontalan személyek is a tagállamok területén. Új politikákat kell kialakítani a kettős mércék felszámolására, hiszen nagyon gyakran kettős mércét alkalmaznak. Ön azt mondta, hogy a döntéshozatali szabadság az alap. Nos, az európaiaknak alkalmat kell adni arra, hogy alkalmazzák a népszavazást a Lisszaboni szerződésről és a radarrendszerről csak összességben. Köszönöm, Dövili úr, egy perc. A Függetleges Demokrácia a frakció nagy tisztelettel adózik a cseh elnökségnek. Így üdvözöltük a cseh elnökséget, mégpedig azért, mert a cseh nép nagyon nagy megpróbáltatásoknak volt kitéve, és sokan inkább képes, mint sokan közülünk arra, hogy értékelje, és pontosan tudja, mit is jelent az a szó, hogy szabadság a remény, a reménység. Ezt képviselik önök, és Topolenek úr, Vászkák Klaus, a reményt testesítik meg a számunkra. Hallják meg a népeknek a szavát, de a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan, amelynek a betartására kerülne sor egész Európában. Szabadítsák meg a népeket a brüsszeli bürokráciától, amely eláraszt minket. Manapság ott tartunk, hogy egyre többen vagyunk, és diszidensként lépünk fel a brüsszeli elszélkezésekhez képest. Köszönöm szépen, van Vánhelke úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, csak egy percem van, úgyhogy egy kérdést tehetek fel a cseh elnökséghez és egy kérésem lehet. Segítsenek, segítsenek nekünk a demokrácia tiszteletben tartásában. A demokráciában az polgárok hozzák a döntéseket. Azokban az országokban, ahol a polgároknak lehetőséget adtak arra, hogy döntsenek Hollandiában, Franciaországban, Írországban a Lisszaboni szerződést elutasították, szemétbe dobták. Arra kérem a cseh elnökséget, hogy emlékezzenek erre vissza, ne felejtsék ezt el általában úgy tűnik, hogy az arrogáns, magas szintű európai tisztviselők álláspontját képviselik az elnökségek során is az elnökségi feladatokat ellátó országok. Ne tegyék ezt! Az eurokraták egyszerűen az akaratukat rá kényszerítik az emberekre. Nekünk szükségünk van az, a cseh köztársaságra. A cseh köztársaság lerázta a diktatúrát magáról, e, és az önök tapasztalatára van szükség ebben a helyzetben. Önök segíthetnek a demokrácia e, képviseletében. Köszönöm szépen, Körkop úr következik két percre. Elnök asszony, tanácselnök úr, miniszterelnök úr, én sok szeretettel köszöntöm az Európai Tanács elnökét. Korábbi tapasztalataimból tudom, hogy Európa nagyon jó kezekben van az elkövetkezendő hat hónapban. Történelmi lépésre került sor, történelmi lehetőség ez a csekköztársaság számára a politikai képességeiről tehet tanul, tanúbizonyságot. Három erről beszélt a politikai programjukban, és ezek a prioritások meghatározzák az elkövetkezendő hat hónapot nagy eh, kihívásokkal nézett szembe már az első két hétben. A miniszterelnök úr Moszkvában volt, Kijevben volt, eh, a gázszállítások eh, problémáját próbálta megoldani. Nagy diplomáciai készségről tett tanúbizonyságot, együttműködött Moszkvával, Kijevben. Meg kell érteni azonban Moszkvának is azt, hogy nem lehet országokat kihasználni a jelenlegi középkeleti, közelkeleti válság problémája is felmerül. Itt közvetítő szerepet kell vállalni, a béketárgyalásokat elővinni. A gazdasági válság továbbra is napirenden marad, az gazdasági lelassulással szembe kell nézni. Az Európa és a tagállamok nak tagállamokat nem lehet gúzsba kötni újabb szigorú szabályokkal. Meg kell próbálni az országokat inkább mobilizálni, és szembe kell nézni a protekcionizmussal ebben a nehéz helyzetben a, regulá- a szabályalkotásban csak értelmes változásokat szabad bevezetni. Az elkövetkezendő időszakban új amerikai elnök is lesz. Biztos vagyok benne, hogy bízhatunk abban, elnök úr, hogy jó munkakapcsolatokat alakít ki Obama elnökkel. A transatlanti kapcsolatok alapvető jelentőségűek a biztonságunk és a jólétünk szempontjából. Sok sikert kívánok önnek. Winston Churchill azt mondta annak idején az utolsó beszédében, hogy nem szabad visszavonulni, nem szabad engedni a megfélemlítéseknek, és nem szabad elkeseredni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vicsenin képviselő éppen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Barozó, tisztelt Topolánek úr, kedves kollégák! El kell ismernünk, hogy a cseh elnökség nagyon nehéz helyzetben kezdte munkáját. Súlyos bodó gazdasági helyzet, izraeli válság és az eddigi legsúlyosabb gázhelyzet Európában. Egyre nehezebb lesz a helyzet az európai választási kampányhoz kötődő politikai feszültség miatt. Az önök elnökségét 532 új parlamenti képviselő megválasztása fogja jellemezni. Azért mondom ezt a számot, mert a számok nem szerepelnek a szerződésben. Nehéz ügy lesz minden egyes válság ugyanakkor alkalmat is jelent. Használják ki ezt az alkalmat, tegyék magukat láthatóbbá a közel-keleten, illetve legyen felelősebb az Európai Unió energetikai politikája, illetve próbálják meg megőrizni a munkahelyeket az Európai Unióban. Topolának úr, szeretném, hogyha az új EU elnökség sikeres lenne, ez egy különös felelősség az ön számára. Önök most bebizonyíthatják, hogy az újonnan érkezett országok nem csak követhetik a többieket, hanem vezethetik is őket. Az önök sikere a 27 tagállam sikere sikere lesz, politikák mentén kell őket felsorakoztatni. Persze egységet kell kialakítani az önök országán belül is, mert a különböző ellentmondásos hírek mindenképpen kedvezőtlen fénybe helyezik a siker esélyeit. Szlovénia azonban jó példa lehet az ön előtt. A másik feltétel az, hogy felsorakoztassa maga mögött ennek a háznak a fő pártjait el kell feledkeznie most hat hónapra a politikai hovatartozásáról, hogy a francia elnökség is tette. A szélsőséges tendenciák, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen fel kell lépnie. Azt kérem, hogy ez is legyen fontos prioritása az önök programjának, és a, a választási kampány során, is köszönöm szépen, sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Valian asszony, másfél percet, tessék! betartani az időt. Szeretném megköszönni a tanács soros elnökének azt, hogy ellátogatott hozzánk és bemutatta a cseh elnökség programját. Azonban szeretném felhívni a figyelmet néhány kérdésre, ami remélem, hogy elő fog kerülni. A motto, ugye a korlátok nélküli Európa. Egyetértek ezzel a alapfeltétellel. Nyilván jó lenne, ha igaz lenne az európai polgárok számára, akiknek joguk van bárhol letelepedni, dolgozni, utazni az EU-n belül. Én vagyok a jelentéstevője a négy szabadság, a szabad mozgás, a szabad letelepedés irányelv megvalósításának. Tehát nagyon fontos ennek az irányelvnek a végrehajtása. Nagyon elkeserít egyébként a jelenlegi helyzet. Az irányelvet nem ültették át a gyakorlatukba a nemzetállamok. Remélem, hogy önök nagyobb hangsúlyt fektetnek majd erre a kérdésre. Remélem, hogy a szabadság és biztonság térségének témájával kapcsolatban is nagyobb figyelmet szentelnek ennek. Mit várok még önöktől? A gazdasági válság, az energiabiztonság kérdésének megoldása. Önöknek nagyon nagy jogalkotási terhük is lesz. Remélem, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelően zárják le az úgynevezett még kint lévő, meg nem oldott jelentéseket, a parlamenti ciklus lejárta előtt. Nagyon fontos például az árcsökkentés kérdése, például a roaming és az SMS-ek tekintetében, és remélem, hogy ön betartja azt a vállalását, miszerint első olvasatban le fogják zárni ezt a kérdést. És minden jót kívánok! Nagyon szépen köszönök. Most pedig Borgéci úrnak adom meg a szót. Nagy szimpátiával viseltetek a cseh elnökség iránt. Remélem, hogy vége lesz a brüsszeli blablának. Remélem, hogy nem lesz majd emberkereskedelem és embercsempészet a földközi tenger térségében a legutóbbi belügyminiszterek ülésén Olaszország és Európa felébredt. Európa rájött arra, hogy milyen súlyos a helyzet a földközi tenger térségében kábítószerkereskedelem központja ez Afrika és Ázsia között, a cseh elnökségnek mindent meg kell tenni ennek a problémának a megoldására. A belügyminisztereknek is van egy speciális mandátum, ami erre irányul. Nagyon fontos például, hogy visszafordítják a Frontex-el együttműködve az illegális bevándorlókat. Fel kell fogni azt, hogy csak akkor lehetünk hatékonyak, hogyha kialakítunk egy megfelelő befogadási politikát. Ugye Olaszországban, kérem, utazanak el Lampedusa-ban, meglátják, milyen súlyos a helyzet. Azt ott nézik meg a helyszínen. Mi a kereskedelmet is szeretnénk legyőzni a fölközetengeben, hiszen eh, alt spiritu, ami ott történik. Menjenek el Lampedusa-ba, utazzanak el oda politikusként, mennyire szép ez a vidék. Horacek úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, Barózó úr. Most pedig csehül szeretném üdvözölni Topalánek urat, a cseh elnökség elnökét. Én európai parlamenti képviselőként nagyon örülök annak, hogy Csehország a következő hat hónapban betölti az EU soros elnökségét. 40 évvel ezelőtt Csehszlovákia megszállását követően Németországban menekültem, számizetésbe, és csodának tartom azt, hogy Csehországban és Közép-Európában szabadságban élhetünk és felépíthetjük a demokráciát, és tiszteleben tartjuk az emberi jogokat, és ezt az ügyet előre tudjuk vinni. Az aktuális politikai, gazdasági, ökológiai helyzet minden elnökség számára nagy kihívást jelentene. De azt hiszem, ezzel a kihívással önök meg fognak tudni birkózni. Csehországnak, nem csak Csehországnak, hanem magunknak is a legjobbat kívánom ezen elnökség alkalmából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Adamu úrnak a szót másodpercet. Nagyon szépen köszönöm. Néhány prioritás, amit a jelenlegi elnökség megemlített ma délelőtt, most ezek elhangzottak, de a közös fellépés érdekében meg kell óvni a biztonságot a NATO-val és más nemzetközi testületekkel közösen. A kérdés az, hogy ki mondta, hogy előre kell lépni? Nos, ha fenyegetnek bennünket, ha az EU-t fenyegetés éri, akkor közösen kell fellépni. Ugye Izraelben kialakult egy helyzet, de nem vezetett be az EU szankciókat. Az EU ölbetett kézzel, ő nem tesz semmit. Hallottuk azt is, hogy önök egy korlátok nélküli gazdaságot kívánnak kialakítani, nem akarunk túlszabályozást látni. Azt szeretnénk, ha rugalmasabb lenne a helyzet és a, a piac. A piaci mechanizmusok mi a gazdasági válságból mit is vonunk le, mit kell tennünk a piacon. Hát nyilvánvalóan közelebbről meg kell néznünk az EU politikákat. Figyelembe kell venni, hogy mit állapít meg az euróbarométer. Ezt sokszor nem vesszük figyelembe. Tömeg tiltakozások alakulnak ki. Ez egy segélykérés a politikai béke megteremtéséért. Ez arra való jelzés, hogy az embereknek szükségük van az igazságra és a biztonságra. Nyilvánvalóan minden egyes EU tagállamnak meg kell valósítania azokat a feladatokat, amiket rájuk bíztak. Nem szabad az állampolgárokra túlságosan sok korlátot ráruházni. Nagyon szépen köszönöm az időt, és betörtött, betartott a színöt asszony. Én is minden jót kívánok az elnökség idején, az önök népének is minden jót kívánok. Ír képviselőként szeretném megköszönni az önök kormányának és a népének. Amikor az én népem leszavazta a Lisszaboni szerződést, a cseh emberek tartották csak tiszteletben az ír nemet. A tiszteletlenség, a, a francia, a holland és az ír nem tiszteletben tartása nem valósult meg, és ebben a környezetben az önök reakciója nagyon is üdvözlendő. Ha úgy tetszik, Európában nagyon sok válsággal kell szembenézni. Önök egy nagyon is ambiciózus programot dolgoztak ki. Egy ilyen program nyilván ö, szükségesé tesz, hogy egymást tiszteletben tartsuk a tagállamokat és a tagállamok népeit, embereit. Csak így érhetünk el sikert. Engem lenyűgöz az a tisztelet, amelyet ön a népe iránt mutatott be. Egy ír nép, azt hiszem, hogyha a cseheknek is lett volna népszavazási lehetőségek, ők is leszavazták volna a Lisszaboni szerződést. Minden jót kívánok önnek! Köszönöm szépen, Nassza úr kollega következik. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Talán ön, soros elnök úr, Topolánek úr. Nem is számított egy ennyire kedves fogadtatásra itt az Európai Parlamentben. Az EU-s cseh soros elnökség azonban egy nagy esemény, mondhatnám, tulajdonképpen történelmi ö, ö, jelentősége is van, és ennek két oka van. Egyrészt ugye meg kell említenünk a német egységet, a másik dolog pedig, amit ki kell emelnünk, a két szörnyűséges, véres polgárháborút követő európai egység. Az, hogy Csehország vezeti ma a soros elnökséget, ennek a történelmi változásnak a kifejeződése, amelyért nagyon hálásak vagyunk. Biztosíthatom önt afelől, hogy a néppárt támogatni fogja önt mindenféle szkepticizmus nélkül, mindenféle előítélet nélkül negyedik Károlyal is kezdhettük volna e, a történelmet, amely gyakorlatilag aki a transzeurópai hálózatok megalapítója volt, de hát az első legfontosabb európai egyetemet is ő alapította, és az európai univerzalizmust teremtette meg, amely számunkra ugyanannyira meghatározó, mint az általunk aláírt szerződések. Tárt karokkal vártuk önt, Nyilván ismerjük az euroszkepticista hangokat az ön országba, országából, de önök szilárd, szikla szilárd európaiak, ezt látjuk mi a néppárt részéről, azonban nagyon lényeges, hogy felismerjük a rossz irányú tendenciákat, és ezeket korrigáljuk. Az európai elburjázásoknak a korrigálása, azt hiszem, azt hiszem, hogy remek tervet állítottak fel, és ön, soros elnökség, ennek a szerződésnek, amely a legjobb eszköz erre, remélhetőleg nagyon hamar aláírja. Nem csak ön, hanem az egész parlament. Köszönjük szépen, most pedig Baron Crespo kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én is köszöntöm a cseh elnökséget ugyanolyan kedves szavakkal, mint ahogyan annak idején a parlament elnökeként 91-ben a cseh szenátushoz fordultam, amikor arra biztattam önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Az akkori generáció Václav Havel személy, személyében testesül meg. Két gondolatot, illetve két kérdést szeretnék megfogalmazni. Ugye önök elhatározták magukat egy dokumentum formájában, és ez örömteli, hiszen a Lisszaboni szerződést ratifikálni kívánják, illetve a rakétavédelmi szerződés ügyében is léptek. Az önök országát most olyan feladatok terhelik, amelyeket közösen kellene ö, feldolgozni, hiszen a gáz válság egy közös problémánk. Nem tudunk olyan ö, probléma, olyan politikát folytatni egy ország részéről sem, ön sem, hogy Oroszországgal ez hatékony legyen. Nyilván büszkék önök a függetlenségükre, és nem szabad magukat alávetniük senkinek. Az euróról is szóltak. Tíz éves évfordulóját ünnepeljük ennek a devizának, és ez nagyszerű. A kérdésem az, hogy ön hogyan fogja megvédeni az eurót a cseh soros elnökség alatt. Köszönöm szépen. Topolának úr, Barozó úr, elnök úr. Két válságot élünk meg, az egyik a klímaválság, a másik a pénzügyi válság, és akkor ehhez társul még az energiaválság is. Ezért nagyon fontos, hogy továbbra is összpontosítsunk. Topolánek óra. Kérdésem az, hogy Csehország megtesz majd mindent azért, hogy a konjunktúra élénkítő programok valóban meghozzák a hatásukat tekintettel a klímavédelmi problémákra. Ugye szeretnénk új környezeti tudatosságra nevelni, klímatudatosságra nevelni a polgárainkat. Tudjuk azt is, hogy a pénzügyi válságban is egy kicsit másként kell viselkedni. Hogyha az energiatakarékosabb, energiahatékonyabb házakat szeretnénk, akár napelemenekkel, akkor nyilván nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ez a környezetvédelmi program megvalósuljon, és Európa helyzetbe hozza magát. Gondolok itt az energia, gazdaságos, környezet, barát technológiákra, és az egész környezet megteremtésére. Nagyon fontos, hogy megértsük ezeket az összefüggéseket, és végre Európa egy hangon volt képes felszólalni. Az európai polgárok szabad gondolkodásúak, jól értik, hogy mi forog itt kockán, úgyhogy nem lehet itt európai delegációkat egymás ellen kiátszani. Bízom abban, hogy a cseh elnökség alatt jól fogunk tudni együttműködni, és mindez a következő soros elnökségre is pozitív hatással lesz. Krisztopszkis kollega. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt elnök asszony, biztos úr! szeretnék gratulálni a cseh kormánynak azért hogy a náci és a kommunista bűntetteket fel kvánja dolgozni és üldözni kvánja hiszen ezek a kommunista bűntettek még mindig sebbként égtelenkednek európa testén. nem lehet úgy tenni mintha nem vennénk ezeket észre ez is azt mutatja, hogy Oroszország nagyhatalmi törekvései továbbra is adottak. A náci büntetteket elítéljük, de a kommunista rezsimek és az orosz rezsim által elkövetett büntetteket úgy tűnik, hogy igazolni lehet mindenképpen fel kell lépnünk ezek ellen, gondolok itt elsősorban a gáz problémákra, a gázszállítás megállítására. Ami az európai értékeket illeti, ezeket úgy tekinteni, hogy szépen fog -e Európa egyesülni, hát azt gondolom, hogy ez csak egy álom, bár lehet, hogy a csehek tudnak tenni ezért. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, soros elnök úr, ez az első elnökség, amikor egy volt szovjet blokkhoz tartozó állam veszi át a soros elnökséget, nagyon drukkolunk önöknek, hogy első osztályú elnökséget abszolváljanak. Hát eléggé magas hőmérsékleten vették át ezt a posztot, és itt nem csak az energiaválságra gondolok. Topolának miniszterelnök úrnak szeretném megköszönni azt, hogy ilyen gyorsan lépett, és ilyen eltökélt volt, hogy a gázkonfliktus megoldja, és az orosz és ukrán tárgyalásokat is előmozdította. Az energia és a keleti partnerség, mint prioritás is a gáz problémával függ össze. Ez a metszete, és az a pont, ahol összefüggnek a prioritásai. Nyilván szükség van egy olyan megoldásra, ami gyorsan eljön és mindenkinek megfelel, hiszen a gázszállítást biztosítani kell mind a polgárok számára, mind pedig az ipar számára egész Európában. És nyilván fenntartható megoldást kell tartani, találni hosszú távon is. Ehhez pedig megfelelő stratégiára van szükség az önök részéről. Örülök és üdvözlöm a keleti partnerséggel kapcsolatos prioritásokat, hiszen azt gondolom, hogy ez jobb keretet fog teremteni a határainkon kívüleső eső partnereinkkel egyéni dimenzióval ki lehetne ezt egészíteni, az Euronest nevezetű partnerségre, bilaterális partnerségekre szeretnék itt utalni. Meg vagyok arról győződve, hogy a cseh soros elnökség, amely nagy kihívásokkal kell, hogy megküzdjön a, a problémákkal, hat hónap múlva azt a mérleget vonhatja, hogy leépítettük ezeket a problémákat, és valóban a korlátok is csökkennek. Valóban megédesül Európa. Köszönöm. Jó, Lájlen következik. Tisztelt Apolánák úr, Európa eh, akadályok nélkül ez egy jó motto, mert pontosan az európai elképzelés magját eh, ragadja meg. Az akadályokat azonban el kell tudatni az emberek fejéből is, amelyek még mindig politikai ideológiai aggályokat támasztanak Európával szemben, és önmagunkat is blokkoljuk attól, hogy az Európai Uniót továbbfejlesztjük úgy, ahogy azt a Lisszaboni szerződésben is leszögeztük. Az önök országában is sok mindent kell még tenni ennek érdekében. A reformszerződést mindenképpen meg kell valósítani akkor, hogyha energiapolitikát szeretnének folytatni, és a Lisszaboni szerződés nélkül ez nem lehetséges, és ugyanez vonatkozik más politikai területekre is és teljes mértékben megengedhetetlen az, hogy a ratifikációt más belügyi problémákhoz kötni. Elfogadhatatlan azért, mert egy közös szerződésről van szó, és nem egy belpolitikai összeütközésről a kormány és az ellenzék között, vagy akár fordítva. Európa egy értékközösség, emberi jogok, jogállamiság, ezek állnak az előtérben, és az önök országában is vannak ezzel kapcsolatban hiányosságok. A dr. Jatka esetet is megemlítettem, amely már 14 éve folytatódik, az igazságosságért küzdenek és kártérítésért. Kérem gondoskodjanak arról, hogy az elnökség alatt elintéződjön ez a probléma, és emiatt már Václav Havel is folytatott éjségsztrájkot. Sárközi az elnökség végén azt mondta, hogy megváltoztatta őt ez az elnökség, ugyanezt kívánom önöknek is, és mindenkinek azt kívánom, hogy a cseh, Csehország is ezen, ezáltal változni tudjon. DAF képviselő következik. A mikrofon nélkül beszél a képviselő. Prime Minister. Tisztelt miniszterelnök úr, négy kérdésem lenne önhöz. Hogyan is mondta, a Lisszaboni szerződést rosszabbnak tartja-e, mint a nizai szerződést? És hogyha valóban így gondolja, akkor miért írta alá? A második kérdésem meg tudná azt erősíteni, hogy a cseh köztársaság nem csábul er majd arra, hogy kövesse az íreket, és hogy szét és hogy megbontsa a Lisszaboni csomagot. Harmadik kérdésem Nem lát-e ellentmondást abban, hogy idejön és dicséri a parlament meglétét, de mégsem támogatja azt a szerződést, amely nagymértékben növelni a parlament hatáskörét. Negyedik kérdésem pedig a cseh elnökség. Valóban rendelkezik-e majd megfelelő hatáskörrel arra, hogy hogy elérje azt, hogy az ír köztársaság is ratifikálja a szerződést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pek képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt úr. Paradox módon ez a krízis, amely a világot és Európát is érinti, ön számára szövetséges lehet, mert azok, akiket érint ez, tulajdonképpen azok felelősek azért, hogy, hogy létezett ez a krízis, Ma egy új szellemiséget láthattunk a hozzászólásában, és minden jót kívánunk a cseh elnökségnek. A történelem alapján egy tényre szeretném önt emlékeztetni, amelyet meg kell fogadni. 1618-ban a prágai várban volt egy olyan követ, aki nagyon arrogáns volt, és kidobták az ablakon ezt a szemeit. Én is ezt kívánom önnek, tegye ön is ezt, dobja ki az ablakon a nem tisztességes tanácsadókat, és haladjon erre, előre Európával, hiszen ezt szeretnék az európai állampolgárok is, és ezt nem fogja elérni, elérni akkor, hogyha ezekre a csalókra hallgat. Köszönöm szépen. Két percre Zapala úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nagyon történelmi pillanatban élünk most Európában. A hat hónapja a cseh elnökségnek kétségkívül hozzá fog ehhez járulni. A vita ma arról szól, hogy arra kérjük az elnökséget, hogy komoly megoldásokat kínáljon a kihívásokra, a Lisszaboni szerződés már egyfajta utat előrevetített, de nagy késedelemben vagyunk. Nagyon nagy a globális pénzügyi válság, és mi nem igazán látjuk ennek a végét egyenlőre, és tudom, hogy további hatásai lesznek még ennek a közeljövőben. Folytatnunk kell a francia elnökség által kijelölt utat, annak érdekében, hogy valóban eredményeket hozhassunk Európa számára. Európának súlyos problémának kell szembenéznie az energiállátás kapcsán. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és úgy gondolom, hogy mindenfajta megoldás csak komplex lehet. Remélem, hogy a megoldást valóban megtalálják, meg kell néznünk a jövőben a függőség kérdését is. Nagyon sok országot érint ez, köztük az enyémet is. A gázai helyzet. Nem szabad tárgyalnunk a terroristákkal, de úgy vélem, hogy a támadásokat meg kell szüntetni, amelyek az embereket érintik. Az ártatlan civileket nem szabad belevonni ebbe a háborúba. Ezen kívül meg kell oldanunk a bevándorlás kérdését is Európában. Nagyon koncentrálnunk kell erre a kérdésre, főként Máltára, és koncentrálnunk kell, akinek nagyon sok problémája van ezen a területen. Ciprus problémáját is meg kell oldani a közeljövőben, annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani a Törökország és Görögország, illetve az EU és Törökország között fennálló mm, problémákat. Topalának úr, valóban remélem azt, hogy nagyon gyakran el fog hozzánk látogatni, és minden jót kívánok önnek a munkájához, és szeretnék önnek gratulálni ahhoz, hogy eljött már hozzánk, és ez egy olyan, amelyet nem mindig élünk meg. Remélem, hogy így fogja folytatni, ez egy jó jel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zabalabasi Ponyan úr, a szocista frakció nevében. Elnök úr, a cseh történelemből lehet megérteni, hogy miért nem ratifikálják a Lisszaboni szerződést. Miről is van szó? a nyolcas szám mágiájáról. 2008 egy mágikus szám. Ez a nyolcas szám végig kíséri az egész cseh történelmet. 1918 államalapítás. Minden alakkal, amikor jön egy 8-as, 38, ugye, önt, önöket elhagyja Franciaország, magára hagyja Franciaország és Nagy-Britannia, aztán jön az államcsény, 68-ban az orosz tankok lepik el Prágát. Azt gondolták talán, hogy egy ilyen évben ratifikálni ezt a túlságosan merész dolog lenne. Aztán hallottuk néhány helyről, hogy Brezsnyev korlátozott szuverenitás és a szerződés valamilyen viszonyban áll egymással. Barózó úr sok kibája van, de azért mégsem nevezhetnénk Brezsnyevnek. Ugye felépítünk egy megosztott szuverenitást, ahol mindenki ö, maga eldönti, hogy mit szeretne, és Lisszabon egy különleges pillanat ebben a felépítési fázisban. 2008 véget ért, kérem szépen 2009-ben tessék már ratifikálni. Köszönöm szépen. Most pedig Starkevics úte asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A cseh köztársaság átveszi az elnökséget, miközben viták zajlanak a gazdasági reformról, az EU modellről, szociálisabb és liberálisabb, vagy liberálisabb Európa lesz. Néha úgy mutatják be ezt a kérdést, mintha vita zajlanna a régi és az új európai államok között. Szerintem a cseh köztársaság konszenzusa fog jutni. Ez a két koncepció nem annyira eltérő. A szociális vagy liberális. Ez a globalizációnak köszönhető, a multikulturalizmusnak, a jelenlegi gazdasági helyzetnek. A piacgazdaságot másképpen értelmezik az emberek. Ezt a magatartás is meghatározza a volt keleti országok nagyon jól tudják, hogy a piacgazdaság intézmények felállítása nem garancia a sikeres működésre. Meg kell érteni az embereknek, és ha úgy tetszik, az embereknek így kell kialakítani kívánságaikat, óhajaikat. Néha a közérdekében a különböző modellek közötti különbségeket ki kell emelni de hosszú távú politikai szempontból a piacgazdasági reformok, amelyek figyelembe veszik a változásokat a gazdasági környezetben, lehetőségeket teremtenek radikális és populista politikai csoportok számára, hogy megarodják az alkalmat és a hatalmat is magukhoz ragadják ebben a környezetben. Hosszú távú politikai és gazdasági bizonytalanságot alakítanak ki. Köszönöm szépen, most pedig Kámra asszony kapja meg a szót. Ha nincs jelen Kámer kolléga, akkor Brock úr. Sajnos mikrofont nem használt most. Tisztelt elnök asszony, kedves soros elnök úr, kedves kollégák! Én is szeretnék gratulálni a cseh köztársaságnak ahhoz, hogy hivatalba lépett. Ez az első olyan EU soros elnökség, amelyet egy volt Varsói szerződésbeli tagállam vezet be, amit Nasser úr helyesen fogalmazott meg, ehhez csatlakoznék, szimbolikus jelentőségű ez a tény. Azt gondolom, hogy a gázkérdés. Schwarzenberg külügyminiszter úr tevékenysége közel-keleten, sok más példa mutatkozik arra, és látjuk, hogy a cseh köztársaság jól fel van készülve a munkára. Tehát erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Stratégiai koncepciónk az energiabiztonság szempontjából, ez is elhangzott, ez nagyon jó. Nagyon fontos, hogy világosra tegyük ezen a példán azt, hogy nagyon sok terület van, ahol nem lehetséges nemzetállami szinten fellépni az állampolgárai érdekében, csak közös fellépéssel. Tisztelt Soros elnök úr! Az energia és energiabiztonság kérdése, hát erre hatásköri felruházást csak a Lisszaboni szerződésnek köszönhetjük. Amit most csinálunk, ez nem kötelező érvényű. Nagyon sok szükségszerűség ö, alakult ki, tehát ha úgy tetszik, a Lisszaboni szerződés adja meg a szabad kezet arra, hogy valóban közösen fellépjünk, megerősítsük a demokráciát. Az Európai Parlament megerősítés nagyon fontos, és a nemzeti parlamentek hatáskörének és szerepének megerősítése. Éppen ezért azt gondolom, hogy az a helyzet, hogy azt gyanítom, hogy nem volt helyes a németre tolmácsolás, mikor azt hallottam, hogy ön azt mondta, hogy a nicai szerződés jobb, mint a Lisszaboni. Szerintem ez egy tolmácsolás hiba volt. Szerintem a német fordítás még korrigálni lehetne. Szerintem megoldást kell keresni, ami segítségével világosá tesszük, hogy a közös kihívásoknak minden területen csak a Lisszaboni szerződés segítségével tudunk megfelelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brokul, most pedig Esztrella asszony. Esztrella asszony, köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt soros elnök úr, ön beszélt egy szabályokat teli Európáról, sokat beszélt a szabályokról egyébként, és az egyik demokratikus alapszabály az az, hogy meg kell felelni a kötelezettségvállalásainknak. Ön arra kötelezte el magát, hogy 2008 végéig ratifikálja a Lisszaboni szerződést, viszont ezt nem tette meg. Ez nem jó. Éppen ezért az a kérdésem, hogy Csehország mikor kívánja ratifikálni a Lisszaboni szerződést? Ön beszélt az önbizalomról. Szerintem egy kicsit arrogáns volt, amit ön elmondott a cseh kormány, a cseh elnökséggel. Elmondhatja azt, amit mondani szeretne, persze joguk van ehhez, de nem szabad elfeledkezniük arról, hogy önök is részét képezik az EU-nak. És most pedig a 450 millió európai állampolgár nevében szólnak, akik 27 országban élnek. Éppen ezért eh, nem szabad önnek sem figyelmen kívül hagynia, hogy a 27-ből 25 állam már ratifikálta a Lisszaboni szerződést, és Írország a tervek szerint megtartja a második népszavazást. És a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy Írországban valószínűleg igen lesz most a válasz. Az írek megértették történelmi kötelességüket ebben a nehéz helyzetben. Az EU-hoz való hovátartozás megvéd, megóv bennünket nagy problémáktól és Martin Schulz világosan kimondta azt, hogy egy olyan pillanatban, amikor, az, amikor Európa kihívások elé kerül, egy hanggal és a Lisszaboni szerződésre tudunk egységesen fellépni. Kapátó úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, Topolánek elnök úr. Ön a keleti partnerségről is szólt expozéjában. Ez a partnerség egy relatíve új dolog itt az Európai Unióban, egy új eszköz, hiszen az alapító atyák idejében ez nem létezett Európában. Tehát a második világháborút követő Európában nem volt ez ismert, hiszen annak idején egy olyan Európában gondolkodtak, amely csatlakozást irányoz elő Európa keleti számára is megszületett a béke, de nem a partnerségi kilátásoknak köszönhető ez a határok másik oldalán, hanem a csatlakozás képe volt, amely kecsegtető volt. A francia elnökség teljesen világosan kifejezésre jutatta, hogy milyen szándékai vannak. Tudjuk, hogy Törökország óra előtt például becsapták az ajtót. Európa pedig bekívánja zárni határait. Ennek eredménye az, hogy az Európai Unió határai az utóbbi évtizedekben ugyan az önök országa számára is nagy reményel kecsegtetett, most azonban a balkáni háború, a kaukázus, a Mágreb országokban és a közelkeleti háborúk kapcsán is azt mondhatjuk, hogy nem szabad radikális eszközökkel azt kierőszakolni, hogy mindenki számára megnyissuk a határokat, de nem szabad mindenféle átláthatatlan partnerségekbe sem bocsátkozni, hamis ígéretekkel. Hökmárk úr következik. Topolánek úr, miniszterelnök úr, először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy milyen tökéletesen demonstrálta a rátermettségét ebbe erre az elnökségre. Az az érzésünk azonban, hogy Prága keletre van Stockholmtól. Nyilván a politikai, földrajzi elhelyezkedés miatt van ez így. Az önök ser, soros elnöksége azonban a megfelelő helyre fogja pozícionálni Csehországot Európában, mind történelmi szerepét tekintve, mind pedig a jövőre nézve. Bízom abban, hogy jó alapja van az ön soros elnökségének, majd a svéd soros elnökségre is. Gondolok itt azokra a prioritásokra, amelyet ön is megnevezett, ugye a klímaváltozás, a gazdaság, nem szabad a protekcionizmusba visszaesnünk, hanem nyitott gazdaságra van szükségünk amely pedig az energiaprioritást illeti. Itt vezető szerepet kell vállalni. Önök megfelelő helyen vannak, ön a megfelelő poszton van, és a jelenlegi idők is azt mutatják, hogy mennyire szükség van a változásokra. A szolidaritás és az energia biztonság is azt húzza alá, hogy szükség van a változásra, el kell mélyíteni az európai energia belső piacot. Enélkül mindenféle veszélynek vagyunk kitéve, ezáltal kiátszhatnak bennünket egymás ellen, felaprózódik az egység. Az egyik cél nyilván az, hogy egységesüljünk, hiszen nem szabad egy személyre bízni az elektromosság és a gázellátás biztonságát, illetve az ellátás biztonságát. Amennyiben ez a szétválasztás elérhető az önök elnöksége alatt, úgy gondolom, hogy ez egy stratégiai előrelépés, és a hat hónap végén, a soros elnökség végén gratulálni fogunk e, önnek. Most pedig Berger asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt tanács, elnöke. Néhány kollégával közösen, akik itt ülnek az ülésteremben, 2004 előtt én is azok közé tartoztam, akik Csehország tagsága mellett szálltunk síkra. Éppen ezért nem cseh képviselők számára és egy különleges nap, hogy a, seres, a soros elnökséget ma itt Csehország demonstrálhatja. Ausztriában nem volt mindig népszerű az, hogy Csehország tagsága mellett érveljünk. Éppen ezért azon kevesek közé tartozunk, akik támogatják a cseh soros elnökséget, és azt kell mondanom, hogy mi vagyunk azok, akik nem szeretnénk túldimenzionálni azokat az első esetleges botlásokat, amelyek a gázai konfliktust illetően elhangoztak, vagy hogy szociális és ökológiai sztenderdek tekintetében túl magasra helyezte esetleg a mércét. A bohonyicei erőmű újraindítása nyilván az Európai Uniós jog ellen hatna. Ezzel szöges ellentétben áll. Ilzsik Rúzsa írt egy szöveget, amely gyakorlatilag egyfajta kézikönyvként használható lenne. Csehország tekintetében egy elég humoros írás, és Európa vonatkozásában is van itt egyfajta kézikönyv, egy használati utaz, utasítás. E, úgy gondolom, hogy ezt érdemes elolvasni, mert akkor mi itt a parlamentben is jobban tudjuk támogatni, ezt is nyilván zárnunk kell sorainkat. Kárász képviselő úr következik. Ide szeretnék mindenkit kérni a kollégák közül, hogy tartsák be a felszólalási idejüket. Elnök úr, azt gondolom, hogy önöknek nagy felelőssége van, hiszen a cseh elnökség ma kezdődött, és azt kell mondanom, hogy provokál, amit eddig tettek, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ön az egész Európai Unióért felel most. A programjában úgy tűnik, hogy megfelelően előkészült, a feladatra jól fogalmazza meg és határolja körül a prioritásokat, tudja, hogy melyek az európai értékek, mi az európai szellemiség, és hogyan kellene ezeket a feladatokat megvalósítani. Barózó úr azt mondta, hogy most fog eldőlni, hogy a cseh elnökség és a cseh kormány mennyire rátermett itt a feladatra. Azt hiszem, hogy csak akkor fognak fogják a próbát kiállni, hogyha közösen munkálkodunk a legjobb elérésén. Éppen ezért szeretném önöket óva inteni attól, hogy belpolitikai problémákkal terheljék itt az európai politikát. Mondja el a polgárainak azt, hogy a gázkonfliktus és a gázai konfliktus kapcsán is, vagy a bohonicei erőmű, vagy a pénzügyi válság tekintetében is csak a Lisszaboni szerződéssel tudnák jobban felvételzve megoldani a problémákat. Az Európai Unió egy közösségen és jogon alapuló közösség. Vannak szabályaink, és aki ezeket nem tartja be, aki az ígéreteit nem tartja be, az nem cselekszik szolidárisan. Ez az érték és politikai jogi közösség szabályok mentén egységesít bennünket minden különbség dacára. Ezért szeretnénk kérni, hogy ne bújjon el a saját nemzete országa mögött, ratifikálja a Lisszaboni szerződést a 2009-es év során a soros elnöksége alatt. Ez alapján fogjuk önöket értékelni, nem pedig az államfő vagy a kormányfő személye alapján. Köszönöm szépen, másfél percet Titli úr következik. Úgy tűnik, hogy Titli úr nincs itt, ezért Jelenics úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekelt eh, az, ez engem az, hogy azt mondta az elnök úr, hogy az ellenzék próbálja megtorpedózni az elnökséget, de úgy gondolom, hogy az elnökség maga is jól végzi a munkáját, abban megtorpedozza a saját munkáját. Az cseh elnökség azt mondja, hogy mindent megteszünk, annak érdekében, hogy Horvátország csatlakozni tudjon az EU-hoz, de azt nem értem, hogy meg tudják ratifikálni a Lisszaboni szerződést, hiszen a cseh elnökség ezt elfogadta, és emiatt teljesíteni kellene a, az ígéreteit. A cseh elnök a klímaváltozási csomagot buta luxusnak tekinti. A cseh pénzügyminiszter a gazdasági újraállítási tervet a kommunista éra emlékeztető dolognak tartja, és a Gáza övezettel kapcsolatos első kijelentésüket pedig ki, vissza kellett vonnaljuk néhány órával később. Hát amit én láttam eddig, az az, hogy hogy, hogy csak koherens európai fellépés lenne szükség, és csak ez hozhat változást, és ezért szeretnék már emlékeztetni. Az elnök elvette a felszoroló mikrofonját. Zilenecs úr következik most két percre, csak két percre. Zilenecs úr. Tisztelt elnök asszony, a cseh elnökség mindenképpen meg kell, hogy oldja az Ukrajnával kapcsolatos válság, de egy krónikus jellegű problémával állunk szemben, ez egyértelmű, és ez visszavezethető az orosz ambíciókra, arra, hogy szeretnék kiterjeszteni befolyásolási körüket Kelet-Európára, és ezért nagyon fontos Ukrajnára koncentráljunk a továbbiakban is, mert nem lehet az, hogy Ukrajna továbbra is átletadatlan gazdasági struktúrákkal rendelkezzen baráti körökkel, mert így állandóan függeni fognak majd Oroszországtól. A cseh prioritásokkal kapcsolatban ide tartozik a energiabiztonság, illetve a partnerség erősítése keleten. A legfontosabb aspektusnak annak kell lennie, hogy Ukrajnának segítsünk abban, hogy bevezesse a piac, megfelelő piaci árakat, és hogy hosszú távú szerződéseket tárgyaljon meg. Ezen kívül Kiévre nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ezeket a nem átlátható gazdasági struktúrákat végre tisztázzák, mert ez nem segít a jogállamiságnak sem. Csak kívülről lehet nyomást gyakorolni Ukrajnára, és az aktív együttműködés segíthet abban, hogy ezeket a személyes érdekeket meg lehessen szüntetni, a függőséget meg lehetne szüntetni Oroszországtól, és hogy létrejöjjön a jogállamiság a korrupció nélkül. Hogyha Ukrajna rendet teremt, akkor sok jobban el tudnak állni az oroszok fellépésének. A szoros együttműködés az Európai Unióval, az Európai Unió és Ukrajna között, az eh, nagyon fontos, hogy ezt is erősítsük. Ezt megerősíti a gázkrízis is. Az Európai Uniónak is nyomást kell gyakorolni, hogyha ez nem fog megtölteni, meg elvették a felszólótól a szót. Köszönöm szépen, Darassa úr, kapja meg a szót. Darassa úré a szó másfél percre, mint bárki más is. Itt az Európai Parlamentben minden jót kívánok a cseh elnökségnek, ha bár megdöbbentettem, a megjegyzésein. Azt mondta, hogy a Lisszaboni szerződés rosszabb, mint a nízai szerződés. Ez nem igaz, ez sértő, és igazából ez megsérti a bizalmunkat is. Meg kellene gondolnia azt, hogy visszavonja ezt a megjegyzését a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Egy sokkal jobban egyesültebb, demokratikusabb enora van szükségünk, amelyet a Lisszabon kínál számunkra, amely valóban meg tudja oldani a problémákat, a klímaváltozást, az energiaválságot, a háborúkat a különböző régiókban. Az ön soros elnöki feladata az, hogy az Európai Uniót vezesse a közös értékeink alapján, a szolidaritás alapján, a szociális piacgazdaság alapján, a, a, és az egyenlőség alapján a nők és férfiak között, és, és ez azt jelenti, hogy minden férfiak és a nők is egyforma jogokkal rendelkeznek az ön konzervatív eh, neoliberális elképzelései valószínűleg eh, gyakran lesznek ellentétesek a mi elképzeléseinkkel. Írországban eh, ismét lesz referendum az ősszel a Lisszaboni szerződésről, biztos vagyok a pozitív eredményben hogyha a referendum megbukik, akkor önnek ezt nem fogják megköszönni az európaiak. Az elnök elvette a felszólaló mikrofonját. Köszönöm szépen, Buzák úr következik kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr. Gratulálok önnek, miniszterelnök úr, ahhoz, hogy átvette a soros elnöki posztot, és eh, gratulálok ahhoz is, hogy sikerült lezárni az első nagyon nehéz hetét soros elnökként. Meghallgattam, amit mondott a nemzeti identitásról, azt, amit mi képezettünk itt nyugaton és keleten. Szeretnék egy dologra emlékeztetni, amely kulcsfontosságú lesz az elkövetkező fél évben, ez pedig a harmadik energiacsomag. Ez a harmadik energiacsomag kimondja, hogy közös energiapiacra van szükség, de beszél az ügynökségről, illetve az együttműködésről is, és a határokon átnyúló kapcsolatokról, vagyis más szóval az integrációról és az energia szolidatásról beszél, arról, hogy biztos legyen az energiaellátás. Ezen kívül a harmadik energia csomag a liberalizációt is jelenti, egy igazságos hozzájutást a hálózathoz, vagyis ez azt jelenti, hogy a piac sokkal versenyképesebb lesz, és ez azt jelenti, hogy az árak alacsonyabbak lesznek, olcsóbb lesz az energiafogyasztók számára, és a gazdaság számára is, és ez ahhoz vezethet, hogy kilábaljunk a krízisből. Ezen kívül jobbak lesznek a viszonyok a piacainkon, és a közös piacok az Európai Unióban, illetve figyelembe véve a keleti dimenziót, a harmadik energiacsomagnak nagyon nagy szerepe van. A három prioritás az önök elnökség alatt az energia, a gazdaság és az európai dimenzió Ezeket a, tém, ezen témák számára fontos lehet a harmadik energia csomag. Most pedig Anderson úr másfél percre. Köszönöm szépen. Tisztelt Soros elnök úr, szeretném üdvözölni a cseh elnökséget. A cseh elnökség idején csökkenni fog a növekedés, növekedni fog a munkanélküliség, gazdaságilag is nagyon nehéz helyzet alakult ki. Múlt héten olvastam a Financial Times Klaus államelnök úr, úgy tűnik, hogy megoldásokat javasolt, amiket én nem tudok elfogadni. Azt mondta, hogy a környezeti és klímapolitikában kicsit lejjebb kellene adni a célkitűzéseinkből. A szociálpolitikában is szeretne egy kicsit levenni a célokból. Szerintem ez helytelen ez az eljárás. Európa a jövőben csak úgy tud megfelelni a versenynek, ha modern környezetvédelmi technológiákat dolgozzunk ki, modern infrastruktúrát, hogy hosszú távon fenntartható társadalmat tudjunk megvalósítani. Aktív klímapolitikát kell folytatnunk. Ezzel lehet több növekedést, több foglalkoztatást biztosítani. A szociális politika nagyon fontos, igazságos munkafeltételek, a munkavállalók eh, egyenrangúsága a jó munkakörnyezet vagy munkahelyi klíma. A növekedés nagyon fontos, hiszen a cél az, hogy fenntartható fejlődés garantik. Az itt van a családpolitika. Ha megnézem az ön család politikai programját, ez egy régi módi program. Igazából egy modern családpolitikára van szükség. Ez azt jelenti, hogy a nők és férfiak mindketten felelősek a gyermekek nevelését, a családét. Az ön programja hibás. Köszönöm szépen, Anderson úr. Most pedig Jeleve, Jeleve asszony két percet. Tisztelt elnök úr, bolgár képviselőként üdvözlöm a cseh elnökséget. Örülök annak, hogy beépítette az energiát és energiabiztonságot a prioritásai közé. Az elmúlt napokban nagyon sok európai tagállam túsza lett az ukrán-orosz vitának. Bulgáriában több mint 160 ezer háztartás maradt fűtés nélkül. Sajnálatos módon a bolgár kormány nem tudott segíteni állampolgárain ebben a válságban. Bulgária az egyetlen EU-s tagállam, amelynek nincsenek alternatív forrásai vagy gázkészletei. Ebből tanulnunk kell. Azt hiszem, hogy kedves kollégák, az egy az egész parlament nevében szólok, amikor azt mondom, hogy nem lehet az európai polgárokkal megfizetetni a politikai játszmák árát. Az energiaforrások nem lehetnek politikai játszmák tárgyai. Kell egy megfelelő energiapolitika. Ennek a politikának fontos eleme az, hogy javítsuk az energiainfrastruktúrát, amikor az európai energia szolidaritásról beszélünk, az azt jelenti, hogy közös energiaprojekteket kell kidolgozni az EU-ban, és el kell kerülni a kétoldalú megállapodások gyakorlatát. Azt gondolom, hogy nem sokára lehetséges lesz közös európai nukleáris projekteket is kidolgozni közös projektekként az EU tagállamok között. Ebben a kontextusban üdvözlöm a cseh elnökséget, köszönöm, hogy meghatározták a prioritásokat, nagyon fontos a Dél-Kaukázus, a Balkánokkal és Kelet-Európával, a keleti országokkal való együttműködés, olyan megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a lehetség, lehetőségeket, a régiókat. A régiók garantálni tudják például a gázválság megoldását. Azt kell megtennünk, ami a legjobb az Európai Unió számára, nagyon jól lenne egy közös energiapolitika. Minden jót kívánok a cseh elnökségnek, köszönöm szépen. Most pedig Lévai Katalin asszony következik tisztelt elnök asszony tisztelt miniszterelnök úr! a cseh elnökség az európa korlátok nélkül jelmondatot választotta az elnökség szlogenjéül és kiemelten fontosnak tartja a prioritások között az energiapolitikát és a gazdasági stabilitást. mindezek mellett szeretném hangsúlyozni hogy ezek közé a prioritások közé kerüljön be az európai polgár sürgetném azt hogy nagyobb figyelmet fordtsanak olyan kérdésekre amelyek a polgárok mindennapi életét közvetlenül is befolyásolják nagyobb hangsúlyt kellene fordtani a modern szociális európai programok megerőstésére az európai szolidaritás és az esélyegyenlőség biztostására a kisebbségi politika megvalóstására és egyetértek azokkal akik a lisszaboni szerződés ratifikálását sürgetik az állampolgárokat az európai politikába fokozottabban be kell vonni mert úgy vélem hogy a szociális csomagok és a hatékony kommunikáció hiánya azt okozza hogy az állampolgárok egyre inkább bizalmatlanok az európai intézményekkel szemben. különösen fontosnak tartanám az e- oktatás szerepét. a tisztelt Soros elnök úr, tisztelt kollégák! A cseh elnökség elejét meghatározta a gáz, illetve a gázai válság. Különböző vélemények hangzottak el, ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy egy közös csapás irány kell megtalálni, ez a feladata a cseheknek. Úgy gondolom, hogy megmutatta a cseh soros elnökség, hogy képes erre. Az elejétől kezdve, már karácsonytól kezdve jól felkészült a feladatra, és ezért a franciák tulajdonképpen nem csorbították ennek a sikerét. Kínával is Hasonlóképpen kell fellépni, hiszen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, sőt az európai polgárok egészségét veszélyeztetik a termelésükkel. Már ma is nagyon nehéz olyan gyermekcipőt találni, amelyek egészségesnek mondhatók. A tanácsos viszont ez szinte nem érdekli. Ha prioritások úgy szólnak, hogy igen, Európa álljon helyt a világban, ez nyilván ö, azt is jelenti, hogy Európa ö, a világ színpadán fel kell, hogy lépjen, de akkor a saját szabályait és ö, törvényeit is érvényesítse, akár Kínával szemben is. Közösen lehetünk sikeresek, és örülök annak, hogy a programját ma elővezette, amely nagyon sok jót tartalmaz, és az ön személyes tovább lépéséhez is minden jót kívánok. Egy olyan pártnak az elnöke, amely 2003-ban elnöke részéről leszavazta a csatlakozást. Úgy gondolom, hogy ez most egy kiváló alkalom, hogy észrevegyék, hogy jól döntöttek, és bízom abban, hogy a Lisszaboni szerződést is hamarosan ratifikálják. Ne hagyják magukat úgymond elkaszálni azok által, akik most nyomás alá helyezik, Bízom abban, hogy képesek lesznek szembeszállni Václav Klauszt is, akár azáltal, hogy a mobiltelefonjából törli a telefonszámát. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Topolánek úr. Hallottunk a pénzügyi válság problémáiról, illetve a Lisszaboni szerződés ratifikálásának problémájára is, de az euró is egy prioritás kell, hogy legyen. Az ön programja talán proaktívabb kellene legyen, kellene, hogy legyen EU-s ügyekben. Nem elég csak ígéreteket tenni, nyilatkozatokat megfogalmazni, hiszen a fiatalok nem érzik a biztonságot az olyan országokban, amelyek sorra dőlnek be, azért, mert a pénzügyi válságban nem tudnak helytállni. Mm, gondoljunk csak a sok-sok munkanélkülire. Nagyon sokan félnek Európától, és nem csoda, hogy az eh, eh, szkepticizmus eh, nap mint nap elharapózik napi szinten kell érezni Európa előnyeit, és az új generáció, a fiatalok azok, akikért tennünk kell. Az elnök asszony sajnos elvette Bacéli asszonytól a szót, most pedig Boris kolléga következik két percre. Nem hagyjuk egyelőre mikrofon nélkül. Kezdje újból, kérem szépen. Az ön a Topolánunk úr, Franz Kafka és Jan Palak személyében ö, szimbolizálható, a szabadság szeretete, a demokrácia szeretete, ugyanakkor a frusztráció is megtesül, testesül az ő írásaikban, és az a harc, amit folytatni kell, nagyon sokszor az értékekért, és itt említeném meg a gázai konfliktust. Bízom abban, hogy ön mindent bevet azért, hogy ez a konfliktus megoldásra kerüljön. Az amerikai elnök véleményét is ismerjük a klímaváltozással kapcsolatos program kapcsán. Bízom abban, hogy ön együtt tud majd vele működni, és a parlament ajánlásait is szívén viseli. Ami a polgárok beáramlását illeti, őket is megnevezi a programjában. De a tudás a, mint érték, és itt elsősorban az orvosi ö, ö, egészségügyi tudásra is gondolok, mindenképpen támogatandó. Az, a mentális higiéné reformján mindenképpen dolgoznia kell önöknek az országában, de nem csak Csehországban nyilván, hanem egész Európában. És hagy emlékeztessek júniusra, amikor a mentális higiéné, a mentális egészség programját tárgyaltuk és megszavaztuk, nagyon szeretném, hogyha az önök napirendjén is szerepelnének ezek a fontos kérdések. Az önök feladata az, hogy a közösségben a sebezhető és támogatásra szoruló polgárokat támogassák. Remélem, hogy ezért mindent meg fog tenni. Köszönjük szépen Bois kollégának, most pedig Pinior kolléga következik. Köszönöm szépen, hogy kezdjem azzal, hogy 21 évvel ezelőtt a cseh-lengyel határon egy titkos ülésre kerül sor, és a szolidárnyoszt szerepe akkor kezdett kirajzolódni. Csehország az első volt keleti blokkból származó ország, amely most átveszi az elnökséget, és hát valószínűleg a közép-európai hagyományokat is megmutatja, Tudjuk, hogy nagyon sokáig a vasfüggöny mögött éltek, és úgy gondolom, hogy ennek az egész elnökségnek nagyon nagy a jelentősége. Számos prioritást megfogalmaztak, remélem, hogy ezeket sikerül is keresztül vinni, többek között a Lisszaboni szerződés ratifikálására is gondolok, valamint az Európai Unió külpolitikájának a körvonal, határozottabb körvonalazására is. A transatlanti kapcsolatok nagyon lényegesek lennének, Végezetül pedig szeretnék minden jót és jobbulást kívánni. Köszönöm szépen. A cseh elnökség késznek mutatkozott arra, hogy hogy lépéseket tegyen akkor, hogyha Horvátország csatlakozása megakadna. Ahogy szeretnék arra emlékeztetni, hogy mindig hivatalos, autentikus dokumentumokat kell beküldeni minden országnak, erre emlékeztetnek a tagállamokat, és Horvátország beillesztett egy olyan részt a határokról kapcsolatban, ahogy ők azt látták ezt a témát. Ezt nem tekinthetjük autentikus, elfogadható, hiteles dokumentumnak, ez egy bilaterális vita két ország között, két baráti ország között, akikkel nagyon jó az együttműködés, de ez egy olyan vita, eh, amelyet mindenképpen meg kell oldani. Ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni. Ez nem csak Szlovéniának a szeszélye, akkor, amikor elmutat eh, arra, hogy ezek a dokumentumok nem egészen autentikusak, arra is eh, rámutatnak, hogy olyan dokumentumokat kell benyújtani, amelyek megfelelnek az Európai Uniónak a szabályainak. Nagyon sokfajta javaslat van, és biztos vagyok abban, hogy a cseh elnökség megfelelő választ fog erre találni, megoldást fog erre találni, és annak kell uh, lennie válasznak, hogy, hogy azt mondják, hogy csak átmeneti határok, és így úgy gondolom, hogy aprónként, lépésenként előre haladhatunk, és lehetővé tehetjük azt, hogy Horvátország amilyen hamar csak lehet csatlakozzon az Európai Unióhoz. Minden sikert kívánok a cseh elnökségnek. Köszönöm szépen. Fábr úr következik. Most számos kritikai megjegyzést hallhattunk Vannak olyan ö, cseh mesék, amelyekben nagyon jó királyok vannak, akik senkinek nem okoz kárt. Azonban, hogyha megnézzük azokat, akkor nem minden tökéletes Csehországban. Hogyha azt mondjuk, hogy ez és ez nem megfelelő számunkra, szívesen kritizáljuk Csehországot, de 20 év után láthatjuk, hogy mennyire jó volt a csatlakozás Én mindenképpen támogatom az országomat, és úgy vélem, hogy mindenképpen a saját országunk érdekében kell cselekednünk. Plestinska asszony következik kettő percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt barátaim! A beszédem elején szeretném elégedettségemet kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a Csehország aloztatta azon kételjeket, hogy képes-e egy új tagállam elvágezni az elnöki feladatokat. Kritikai helyzetekben cselekedett Csehország a gázai vezeték krízis, illetve a gáz krízis kapcsán. 95%-át kapjuk a gáznak Oroszországtól, és nagyon jó volt az, hogy Topolának úr részt vett a tárgyalásokban, Szlovákiában még mindig nincsen gázellátás, ezért mindenképpen azon hogy támogatására van szükség. Oroszország, Európára mindenképpen egy egyfajta egységes energiapolitikára van szükség. Politika, Franciaország úgy kezdte az elnökséget, hogy Oroszország és Grúzia közötti politikai problémákat megoldania. Meg vagyok arról győződve, hogy most már eljött az ideje annak, hogy levonjuk a tanulságokat. Nagyon fontos meghatározni azokat a területeket, ahol az Európai Unió függ Oroszországtól, és hol vannak azok a területek, ahol Oroszország függ az Európai Uniótól. Nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, azonban nem lehet elfogadni azt, hogy Oroszország a gáz politikai fegyverként használja. Mindenképpen komolyan meg kell néznünk a energia diversifikációjának kérdését, tehát a Nabucco vezeték kérdését. Szlovákia különös helyzetben van, mindenképpen ö, ö, számítunk az önök támogatására ö, az erőművek kapcsán, és ö, még mindig ö, sok mindent kell tenni a személyek szabad mozgásának ö, kapcsán. Azt szeretném, hogyha a cseh elnökség valóban megvalósítaná a programját. Elnök Kotalács úr következik egy percre. Tisztelt miniszterelnök úr, üdvözlöm Öntet az Európai Parlamentben, és minden jót kívánok Önnek a programja megvalósításához. Három prioritása nagyon fontos az Európai Unió számára, de úgy gondolom, hogy a gazdaság mellett nem szabad elfelejteni a szociális aspektusokat sem, amely nagyon fontos az Európai Unió állampolgárai számára. Szlovákiában bevezették az eurót, és emiatt úgy gondolom, hogy egyre fontosabb az euróországok együttműködése. Üdvözlöm az, azt is, hogy ők ratifikálják a Lisszaboni szerződést, és ha azt szeretnék, hogy az Európai Unió valóban globális partner legyen, akkor mindenképpen meg kell tegyék ezt a lépést. Nagyon fontos az Európai Parlamenti választás az elkövetkező öt év számára, hogyha uh, Szlo- Szlovákia... The eye... Most a Catch the Eye következik. Tehát most folytatjuk a spontán felszólalásokkal. De az az igazság, hogy nem nagyon van időnk, és csak öt embernek adhatom meg a szót. Mindenki egy percet kap. Kellem úr. Tisztelt miniszterelnök úr! Szeretném önöket meleg észt szeretettel üdvözölni, hiszen nagyon fontos, hogyha megnöveljük a versenyképességet, így lehet fellépni a válsággal szemben. A négy alapszabadság támogatása nagyon fontos. Üdvözlöm azt is, hogy ön azt mondja, hogy szeretné kiépíteni a keleti szomszédsági politikát. Megértjük ugye most éppen, hogy mennyire fontos Ukrajna és Grúzia bevonása a jogállamiság és demokratikus elszámoltathatóság régiójába. Tavaly szeptemberben a szep az Európai Parlament úgy döntött, hogy augusztus 23-a lesz a kommunizmus és nácizmus áldozatainak Európai Napja. Én remélem, hogy ő mind a 27 tagállam vezetőjét meggyőzi arról, hogy jövő augusztustól kezdetően ezt a napot megünnepeljük. Elvárom azt is, hogy ön azt is érje el, hogy értékeljük erkölcsileg a totalitárius diktatúrák nevében elkövetett szörnyűségeket. Most pedig Ticsau asszony, egy perc, egy perc. a gazdaság és energia az Európai Unióban. Ugye ez az Európai Unió az ö, motója. Az európai állampolgárok arra várnak, hogy az európai intézmények megvegyük őket a válságoktól és javítsák életminőségüket a gazdasági fejlesztési terv, megnövekedett energia, hatékonyság, energia, biztonság, ezek kiemelt prioritások az állampolgárok életében. Azt szeretném kérni a cseh elnökségtől, hogy az európai választások ellenére jó lenne, hogy a hosszú távú politikai elkötelezettséget vállalnánk az állampolgárok mellett. Jó lenne, hogyha az energiahatékonysági irányelvet első olvasatkor elfogadnánk. Szeretném önt arról biztosítani, hogy önt támogatni fogja a parlament és a bizottság is ebben az erőfeszítésében. És nagyon fontos, hogy a cseh elnökség egyik eredménye lenne. Köszönöm szépen, Ticsáó asszony! Kedves kollégák, kérem csendesen foglalják el helyüket, most pedig Mácákész úr kapja meg a szót egy percet. Miután traumatikus tapasztalat tapasztalattal rendelkezik ön, az ön országa, ők megtapasztalták a Szovjetunió rettenetes éráját. Nem szabad, hogy úgymond fejet hajtsanak Amerika előtt. Az, hogy önök úgymond ennyire szolgalelkülönnek minősülnek az USA-val szemben, ez látszik a gáz és a gázai vitában. Ha megnézzük a rakéta elhárító rendszerek telepítését cseh talajon, ez elfogadható és gyanús. Miniszterelnök úr, az ön országa az EU tagállama. Önök nem az USA-hoz csatlakoztak, hanem az EU-hoz. Kérem szépen garantálja azt, hogy önök megfelelőképpen működjenek. Ú, tehát amerikai csatlósoknak nincs helyük az EU-ban. EU vagy USA. Mind a kettőt nem lehet. Döntsenek. Metszákész úr. Kérem, legyenek csendben, kedves érkező kollégák. Piotrowski úr kapja meg egy percre a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszterelnök úr, hölgyem és uraim! A cseh elnökség elsőként évek óta felvette a célok közé, de nem a Lisszaboni szerződést bevette a program közé, tehát nem a halott alkotmányt, tehát ebből kiderül, hogy önök tiszteletben tartják a demokráciát. A cseh elnökség elkötelezte magát a legaktuálisabb problémák mellett. Például a gázai övezetbeli helyzettel kapcsolatban kíván nyilatkozni a gáz kérdésben is nyilatkozni kívánok, sőt tevékenykednek. Ugye eredetileg nem terveztük, hogy beépüljünk, vagy beavatkozunk ebbe a kérdésbe, de hát azt hiszem a konfliktus sok mindenkit érint. Topalánék úr magára vállalta a tárgyalások folytatását. Nyilván minden célt nem lehet elérni. De az első két szó arra ö, utal, hogy ez az elnökség sikeres lehet, ö, minden egyes bírálat ellenére, ebben a teremben is vannak bírálók. Most félbeszakítja az elnök asszony. Továnov úr az utolsó hozzászólunk. Egy perc. Kérem szépen kicsit csendesebben tessenek végadni. Vanov képviselő úr. Stojanov elnézést mondja. Az ennek asszony. Stojanov kolléga? Tisztelt elnök asszony, hát éppen most hallottam, hogy Brüsszelben a cseh elnökség idején van olyas valami, mm, egy kiállítás van, ahol az én országomat török vécéként mutatják be. Ez felháborító. Ez nem felel meg az európai értékrendnek. Én ragaszkodom ahhoz, hogy ezt a képet azonnal vigyék el, és keressék meg a felelőst, meg kell keresni a felelőst. Tehát, ha ez a műalkotás továbbra is ott marad, akkor az én kollégám oda mennek, és leveszik ezt a képet a falról. Kérem szépen, csendesebben végadjanak, mondja az elnök asszony, véget ért a spontán felszólalások része, most pedig Tapalánek úr, a tanesevőn öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Ha megengedik, akkor először is a záró gondolataimnál mindenkinek köszönöm szépen, aki elmondta a véleményét. Nagyon kellemes volt ez a mai eszmecsere, nyugodt, egyáltalán nem erre számítottam, és el kell mondjam őszintén, hogy az elnökségünk és az én pozícióm, mint soros EU elnök, Hát ez egy fél éven keresztül nagyon is szoros együttműködés fog jelenteni az Európai Bizottsággal is. Az, el, az első két hétben kiderült, hogy szinte állandóan napi viszonyban dolgozunk, napi kapcsolatban állok a Barózó úrral és az egész bizottsággal van egy közös megközelítésünk a problémák megoldására. Az év elején már alkalmazni is kellett ezt a közös megközelítést, és el kell mondjam, hogy az Európai Parlamenttel is szeretnék szorosan együttműködni. Kommunikálnunk kell, kommunikálnunk kell, hogy az operatív problémákat meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen Barozó bizottsági elnök úrnak is az egyik nagyon is sikeres együttműködést. Azt mondtam, hogy nem fogok viccelődni de mégis viccelődtem, lehet, hogy nem nagyon értették, meg nem baj, lehet, hogy nem érkezett el a címzetekhez. Ha nem volt jó a német tolmácsolás, hát lehet, hogy előfordul ilyesmi. Hát a Lisszaboni szerződés nem szabad, hogy a mantránk legyen. A Lisszaboni szerződés eszköz kell legyen, nem pedig cél. Ez egy eszköz, amely segítségével jobban működtethetjük az Európai Uniót semmi esetre sem lehet a Lisszaboni szerződés olyas valami, amit kikényszerítünk. Minden országnak saját játékszabályai vannak a ratifikációra vonatkozóan, és azáltal, hogy én aláírtam ezt a szerződést, nem azt mondtam, hogy a parlamentünk két kamarájára hatással tudok lenni. Ezek függetlenül döntenek, a két kamara független egymástól is, meg tőlem is. Arról sincs szó, hogy az íreket és az írek józan paraszti eszét szeretném kétségbe vonni. Nem lehet kikényszeríteni. Azt hiszem, hogy a szerződés szükséges, és megkönnyíti majd az EU-n belüli munkát. De erről ennyit akartam mondani, erről többet nem szeretik mondani, a személyes véleményemet elmondtam, ami nagyon is tetszett nekem a mai napon, az a Churchill idézet, amit hallottam, van egy másik Churchill idézet, amelyet én szeretnék most megemlíteni. Holnap nem szabad, hogy válság kialakuljon, hiszen tele van a határidő naplom, mondá Churchill. Azt hiszem, hogy az első hetekben mi is mondhattuk volna, ezt a Churchill idézetet mi is alkalmazhattuk volna. Fontos persze, hogy jól felkészültünk, megfelelően választottuk ki a prioritásokat, a gáz kérdése már a december közepén elkezdtünk együtt működni a francia elnökséggel. Nagyon szépen köszönöm azoknak a képviselőknek, egy bocsánat, elnézést kérek azoktól, akiknek nem tudok reagálni a kérdésükre, ha megengedik. Mindenkihez és mindenkiről szólnék, általánosságban ami az ember és kábítószer kereskedelmet, a gyermek kereskedelmet illeti, és a hasonló jellegű bűncselekményeket. Itt a parlamentben folyik egy vita. Itt a szabadságról is van szó, a szabadság mértékéről, a biztonságról. A szabadságot és biztonságot kell mérlegelni, nálunk is is. Ez az irányelv és a tervezett jogalkotás is mind fontos abban szempontból, hogy méregelni kell a kettő közötti viszonyt. Ami a csempészet megakadályozását illeti, mi ezt a folyamatot szeretnénk felgyorsítani, minden egyes elemet. Van egy nagy vita, amely a Nabukót övezi, de őszintén el kell mondanunk, hogy más tranzit, undvonal, más tranzitvonal a Nabokó csak akkor lehet, ha vannak alternatív források. És Jelenec kolléga, világosan, a kolléga, cseh kolléga elmondta, hogy ez egy politikai, geopolitikai probléma, amelyel szembenézünk. Hogyha Ukrajnának nem adunk lehetőséget a belső problémák megoldására, ha nem tudunk arról gondoskodni, hogy az egyes szereplők megkerüljenek monopól helyzetbe a piacon, akkor nem tudunk megfelelő megoldást találni. Ez egy geopolitikai probléma. Spekulálni lehet róla, mármint arról, hogy mik a céljai a válságnak. Valóban csak a rövidtávú áremelésről van ez szó, vagy pedig alternatív útvonalakról is van ez szó, nagyobb nyomást akarnak gyakorolni ezen a területen. Az északi áramlat, a North Stream, hát nem tudom. Nagyon sok arcú, sok oldalú ez a probléma. Nem, nincs rövid távú megoldás, és ez nem csak energiapolitikai kérdés, amiről szintén szólni szeretnék, az az a kérdés, hogy Európa liberálisabb vagy szociálisabb lesz. Még egyszer megpróbálok viccelődni, ha megengedik. Kompromisszumot kötünk. Utolsó viccem, legyünk liberális konzervatívok. Ami az euró bevezetését illeti Csehországban, azt mondtam, hogy Cseh köztársaság be fogja jelenteni, hogy mikor kívánunk csatlakozni az eurózónához. Hiszen be kell tartanunk a Maastrichti kritériumokat ehhez. Ez nem egy verseny, tehát nem arról van szó, hogy ki ér előbb oda. A szlovákok voltak az elsők, jó, nagyszerű, de hát megnézzük, hogy milyen hatással van ránk a pénzügyi válság. Mi a helyzet a játékszabályokkal? Mi a helyzet a stabilitás és növekedési egyezménnyel? Hogy ez valóban mindenki betartja ez a kérdés. Attól tartok azonban, hogy a pénzügyi válság megoldása kapcsán szabályok, az EU szabályok eltérnek egymástól, divergálnak, és szerintem ez kártékony hatású. Az elnökasszony azt kéri a teremben, hogy legyen csend. Topolánek úr folytatja. Azt mondja Topolánek, hogy köszönöm szépen, elég erős a hangom, nem gond. Túl kiabálom önöket. Ahhoz fogunk ragaszkodni, hogy a megfelelő szabályokat az állami támogatása területén is betartassuk. Nagyon fontos a versenyszabályok betartatása, fontos mérce lesz ez minden megoldásnál a pénzügyi válságot illetően. A szabályok jó és rossz időkben is élnek, mindenki számára hatályosak. Ez egy abszolút mércéltől nem szabad eltekinteni. Még egy megjegyzés a korlátok nélküli Európára. Három jelentése van. A gazdasági, ott a belső piaci akadályokat kell építeni, de van egy mentális, lélektani akadálysor, amit le kell építeni. Sok európai állampolgár fejében élnek ezek a korlátok. Kiváltképpen az új tagállamok számára fontos ez a kérdés. Aztán a külső, határa, a külső akadályok leépítése, a protekcionizmus csökkentése, a válságot meg akarjuk oldani, nagyobb, igény, nagyobb kereslettel, és a G20-as döntést is szeretnék megvalósítani. A G20-ak legutóbbi döntését. Ha megengedik még egy dolgot elmondanék, ez személyesen érint engem. A sajtóban is szóba került. Václav Havel kórházban van. Súlyos beteg. Ez egy olyan, ő egy olyan ember, aki egyfajta szimbólum. A bársonyos forradalom időszakát követő útmutató, iránymutató személyiség, ő az első cseh ember volt, aki itt járt az Európai Parlamentben, és nagyon sokat tevékenykedett a vasfüggöny lépítésében. Mindenki nevében azt kívánjuk, hogy minél előbb gyógyuljon meg. Pár konkrét. Most pedig még röviden, konkrétan reagálnék az elhangzottakra. ami nagy benyomást tett rám. Horacek úr azt mondta, hogy aggódik a cseh kormány miatt. Az elmúlt 10-15 évből sok példát hozhatnék. Felsorolhatnék több esetet, ahol voltak belső problémáink, és mégis sikeresek voltunk azt. Sikeresek voltak az elnökség során, például Belgiumban amikor Maastrichti szerződés hatályba lépett, a belgáknak sok gondjuk volt, mégis sikeresek voltak az EU elnökség esetében, vagy a francia soros elnökség idején, hiszen akkor történt a 95-ös nagy, vagy további bővítés. Finnország, a Svédországgal, Ausztriával, vagy az Amsterdami szerződés idején, a német elnökség alatt. Voltak problémák. Nagy problémák voltak bizony. Gerhard hát Schröder, Lafontaine, Lafontaine ugye elhagyta a pártot, bevezették az eurót. José Maria Aznar is probléma volt, aztán az ír elnökség idején is voltak problémák. Ne aggódjanak most már a mi belső problémáink miatt. A mi cseh soros elnökségünk, ez ettől függetlenül működni fog. Mi az atomfórumot illeti, az atomenergiát, most a zöldek és liberálisok közötti vita és a konzervatívok közötti vita, ami az energiáról, az atomenergiáról szól, nem szabad visszaélnünk ezzel a helyzettel, nem szabad kényszeríteni senkit semmire. Ez az Atomfórum Pozsonyban és Prágában kerül megrendezés a bizottsággal közösen. El kell azon gondolkoznunk, hogy milyen lehetőségek, kockázatok, veszélyek rejlenek az atomenergia területén. Ezek egy darabig tabu témák voltak az atomenergia témák. Mi szeretnénk megtörni ezt az atom tabut, ha úgy tetszik. A szlovák cseh atomfórumnak ez az egyik célja. Fice, Ficó miniszterelnök úr világosan elmondta, hogy a bolgár probléma például, vagy szlovák probléma, ezek fatális problémák. Ők száz százalékban függenek az ukrán szállítmányoktól. Bulgáriában Bulgária a teljes kapacitásának egy harmadát tudja csak garantálni. Szlovákiában több ezer üzem nem tud működni a gázhiány miatt. Ez egy súlyos válság. Ficó miniszterelnök úrral napi kapcsolatban vagyok, hogy ismét bekapcsolódjon az energia áramlatba az atomerőmű. Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban világosan kell fogalmaznunk, és azt gondolom, hogy a további lépéseket még keményebbé kell alakítani a bizottság és a cseh elnökség részéről. Keményen kell fellépni. És arról is gondoskodnunk kell, hogy a technikai problémákat megoldják, tehát nem lehet elképzelni azt, hogy technológiai gázt nem vesznek be a számításba. Itt azért még további lépésekre van szükség. Nem sokat beszéltünk a Balkán térségéről, de nagyon sok kérdés merült fel, amely érintette a Balkánt. Péter Le kolléga nagyon jól tudja, hogy a szlovén-horvát probléma, ami pontosabban Horvátország csatlakozását illeti, nos hát ez nem egy, ez a horvát-szlovén vita nem európai vita, hanem két oldalú vita, ezt nekik kell megoldani. Ez független a Horvátország csatlakozásától. Beszéltem mindkét ország elnökével, felvettem a kapcsolatot pontosabban, lehet, hogy személyes kapcsolatok bevetésével meg lehet oldani a szovén horvát problémát. Sok mindent szeretnék még mondani, de nem szeretném önöket nagyon sokáig fenntartani nem szeretném önöket munkájukban akadályozni, megakadályozni. Még egyszer zárásképpen a következőket mondanám el. Nagyra értékeljük azt a lehetőséget, hogy esélyt kaptunk arra, hogy csatlakozzunk egy nemzet, egy nép közösséghez, egy értékközösséghez, amelyet 89 után magunkénak tudhattunk ismét. Nagyra értékeljük azt is, hogy mi lehetünk az EU soros elnöke. Ez egy egyedülálló lehetőség. Nem tudtuk el sem képzelni az én generációm tagjai, hogy ez egyszer ki fog alakulni. Örülök annak, hogy ilyen sok problémát közösen meg tudunk oldani, és leginkább azt értékeljük, hogy szabadon véleményt és eszmét cserélhetünk. Széles körben megvitathattuk a témákat, minden lehetőséget átgondolhattunk, és szeretném itt kijelenteni, amit Masaryk úr is említett, a demokrácia, vita, egyfajta vitafórum, hozzácsatlakozva szeretném elmondani, hogy ez, ezt a vitát megnyitottuk, és nyitott is kell legyen. Köszönöm a figyelmet! Thank you, Mr. Prime Minister. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr! Tisztelt Topolánek úr, köszönjük szépen, de mindenkinek kérném a türelmét, mert Barózó biztos úr kap még szót. Elnök úr, elnök asszony, kollégák, azt gondolom nagyon érdekfeszítő volt ez a vita, és úgy tűnik, hogy egyetértünk abban, hogy nagyok a kihívások. Általánosan fogalmazva megfogalmaz, hogy, hogy támogatni fogjuk a cseh elnökséget. Még egyszer elmondom, hogy remélem, hogy lojálisan, nagyon jó szellemben és hatékonyan fogunk együtt dolgozni a cseh elnökséggel, hiszen az ő sikerük Európa sikere is lesz. Néhányan önök közül kiemelték, hogy ez az utolsó elnökség az európai parlamenti választások előtt, és ezért nagyon fontos, hogy ezen hónapok során mindannyian tanúbizonyságát adjuk annak, hogy az európai intézmények a letéteményesei a szolidaritásnak, az európai sikernek. Nagyon fontos ezt kommunikálni a polgárok felé, és ezt nyilván nem csak az európai intézmények és a tagállamoknak kell megtenniük, hanem nekünk közösen kell azon munkálkodnunk, hogy ez eljusson a polgárokhoz közös szellemiségben. Tehát a következő hónapok során úgy gondolom nagyon sokat kell tennünk, nagyon fontos időszak azért, hogy Európa jövője biztosítva legyen, és az európai intézmények megítélése is javuljon. Konkrét kérdéseket kaptam, egészen pontosan az energiával kapcsolatban néhány képviselőtől. Igen, valóban a gáz ellátás biztonságáról szóló irányelvet át kell tekintenünk. A stratégiai áttekintés során novemberben már megvizsgáltuk ezt a kérdést, és jogalkotási javaslattal fogunk előállni a parlament, illetve a tanács felé, amint lehet. Igen, a válaszom a szolidaritás kérdésére is, és nagyobb előrelépésre is van szükség az energiaellátás biztonságát tekintve, hiszen ez az áttekintés során a stratégiánk magját képezte, mint terv. És ez egy közelmúltban eltökélt feladatunk. Minden európai tagországnak és az európai intézményeknek is hatékonyabban kellene a mechanizmusokat megteremteni az európai szolidaritás és az ellátás kontextusában. Az energiainfrastruktúra, az energia hatékonyság és a hálózatok összekapcsolása mind-mind nagyon lényeges, és ezért ezt az 5 milliárd eurót, amit a büdzsében alokáltak ezekre a célokra, mindenképpen hozzáférhetővé kell tenni. A parlament és a soros elnökségnek át kell ültetnie ezeket a terveket a gyakorlatba, amint csak lehet. Nyilván a konjunktúra fellendülése nagyon lényeges, hiszen csak akkor tudunk kikecmeregni ebből a válságba. A saját javaslataink önök előtt ismertek, a strukturális alapokból finanszírozni a tervezeteket egy lehetőség, hiszen az energia hálózatok összekapcsolása és a nemzeti konjunkturális stimuláló, tehát gazdaságélénkető programoknak az összekapcsolása révén én úgy gondolom, hogy előre tudunk lépni, különösen azért, hiszen ez összhangban, összhangban áll a tanács végkövetkeztetéseivel. A gazdasági válságon túl lépni és Európát visszaállítani a gazdasági növe és növekedési pályára nagy kihívás. Ehhez szükség van arra, hogy a férfiak és a nők egyaránt részt vehessenek a munkában, a munka világában, megállják a helyüket a család és a karrier összeegyeztetésével. Európai és szociális dimenzióra van szükség, ez elhangzott, és nagyon fontos a Lisszaboni szerződés ratifikálása, és nyilván minden nemzeti ratifikációs folyamatot tiszteletben kell tartanunk. De amikor egy kormány aláír egy szerződést, akkor elkötelezi magát ünnepélyes formában, amellett is, hogy ezt átülteti a gyakorlatba. Nagyon sokan önök közül beszéltek a cseh elnökség feladatairól. Brok úr többek között kiemelte, hogy maga a, a, az a tény, hogy cseh elnökségre került sor, is mutatja azt, hogy hová jutott Európa. Ez az első volt szovjet blokkhoz tartozó ország, amely ezt átveszi, és úgy gondolom, hogy a vasfüggöny lehullása után 20 évvel Csehországot tudni és a soros elnökségként, és Topolárnek miniszter urat itt magunk előtt látni ma, azt gondolom, hogy egy nagyon szép esemény. Végezetül pedig hagy mondjam el, hogy tavaly a portugál elnökség alatt Szokrates miniszterelnök úrral közösen Citaóban jártam, a lengyel, német, cseh hármas határnál. És láttam, hogy Topolánek úr ezt a pillanatot mennyire ünnepélyessé tudta tenni. Hiszen Európa két fele között tulajdonképpen már nincs határ, szabadon áramolhatnak a polgárok Európában, és ez egy nagyon szép pillanat, egy olyan pillanat, amelyet ünnepelni kell, és ezért is mondom, hogy fontos az értékeinket megvéteni, és ennek a soros elnökségnek a lehetőségeit kihasználni. Fontos ez a soros elnökség, mert a cseh köztársaság azért nem egy pici ország, még európai dimenzióban sem, európai mércével mérve. Talán kisebbségi komplexus az, hogy néhány országot kicsi országnak titulálunk itt Európában, de az európai projekt egyik alapítója, Polaris Pák azt mondta, hogy az Európai Unióban nincsenek már kis és nagy országok. Minden egyes ország, ha úgy tetszik, nem nagy. Lehet, hogy ezt még nem ismerte föl mindenki, de ha pontosan megnézzük a világ többi részét, és látjuk az amerikai erőket, az amerikai hatalmat, a technológiát, akkor ez egy, az egy más dimenzió, mint az európai vagy az orosz dimenzió. Ha Kínát megnézzük, a geopolitikai vagy akár a demográfiai dimenziókat, hát akkor csak mondjanak európai országot, amely ezekkel szemben nagynak nevezhető. Ami a méltóságot illeti, nyilván mindegyik nagy, minden tagország ugyanolyan méltóságot érdemlő, de az, a világ színpadán közösen kell fellépnünk, és minden egyes intézményünkben rejlő potenciált ki kell használnunk, hiszen mindannyiunk jólétén tudunk együtt munkálkodni, és ezért van szükség erős intézményekre. Szeretnék végezetül minden jót kívánni a cseh elnökségnek. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a vitát lezárjuk. Eléggé túlléptük a, az időt, de úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és egy nagyon fontos vitát folytathattunk.